Bueno, vamos a empezar. Akkor kezdjük. Creo que en la reunión de hoy eh... Azt hiszem, hogy a mai ülésem kevesebb lesz a, kevés lesz a képviselő, mert eh, a delegációknak ma vannak az alakuló ülései és sokan vannak, akiknek el kell menni. Én nekem 5 órakor kell elmennem, mert ott kellene egy delegáció alakuló ülésem. Ha az befejeződik, akkor nyilván visszajövök, de Lochbiller asszony fog engem helyettesíteni. Ez alatt az idő alatt. Nézzük a mai napi rendet. Ha ezzel kapcsolatban nincs semmilyen kérés, kérelem, akkor valósítsuk is meg. A napirend tervezetet vannak bejelentéseim. Eszmecsere következik Stavros Lambrinidis-szel, aki itt ül mellettem. Ő az EU emberi jogi különleges képviselője. Utána pedig meghallgatás következik az emberi jogok helyzetéről Szíriában, Irakban és a környező országokban, különös tekintettel a menekültek helyzetére illetve az országon belüli menekültekről. Ez lenne tehát a napi rendtervezet, ha nincs semmiféle ellenvetés, akkor kezdjük is el a munkát. Nem, az utolsó ülésünk szeptember 24-e óta nem volt ülésünk Strasbourgban, azóta nincsenek újabb sürgőségi anyagok. Így aztán azokkal folytatjuk, a dolgot, amik már eddig is megvoltak. Na nézzük, októberben a külügyi és a fejlesztési bizottság a Szaharov díjról szavaztunk. Három jelöltet neveztünk meg. Az Euromaidan Mozgalom, Denis Mukwege és Leila Yunus a három jelölt. Ez az, amit a külügyi bizottság megszavazott, és október 16-án, csütörtökön az elnökök értekezlete fog dönteni arról, hogy hármuk közül kit fognak kitüntetni, és elvileg november 26-án szerdán lenne Strasbourgban az ünnepélyes diátadás. Ami a mi munkánkat illeti, Nos, várjuk az elnökök értekezletének döntését albizottságunk számos tagjával kapcsolatban. Tehát vannak olyanok, akik, vannak olyanok közöttünk, akik nem tagjai az AFET-nek. Ugye az alelnöki poszt a legkérdésesebb. Pagasa Ortondua asszony lenne az üres posztra a jelentkező, de az ő ügyét nem sikerült még megoldani, mert még mindig nem tagja a külügyi bizottságnak. Sajnálatos az eset, nincs még döntés. Ugye a parlament el volt foglalva az elmúlt időszakban a biztosok, biztosok meghallgatásával, ezért nem született valószínűleg még döntés, de a tény az, hogy ennek a albizottságnak, még nem teljes az elnöksége. A november 6-i ülésünket töröljük, de meghívtak minket nagy számban, hogy az Inter szakbizottsági ülésén vegyünk részt, 10-től 12.30-ig kerül ez megrendezésre, a miamari beruházás lesz a téma. Nem szeretném, el, nem kell elmagyaráznom, hogy miért olyan fontos ez, és miért kell ott lenni az Emberi Jogi Albizottságnak a vitán. amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unió milyen beruházásokat tesz majd Myanmarban. Itt van tehát körünkben Stavros Lambrinidis, az Európai Unió emberi jogi E, Európai Unió emberi jogi képviselője. 2012. szeptemberében nevezték ki két éves időszakra, de szerencsére 2005. februárjaig meghosszabbították a kinevezését, mint a mandátumát. Stavros Lambridis rendszeresen eljár a szakbizottsági üléseinkre, és nagyon odafigyel az Európai Parlament tevékenységére, ő maga is volt képviselő, és ezért kivételezett kapcsolatot ápol a parlamenttel. Ugye új parlamenti ciklust kezdünk, és ezért szerettem volna, hogy az elmúlt években folytatott tevékenységéről beszámoljon, és miután hozzáértője az Európai Unió külkép, külpolitikájának emberi jogi szempontból szerettem volna megkérni tőle, hogy milyen prioritások vannak előttünk. Azt hiszem, hogy Stavros Emlőriz e- munkássága döntő jelentőségű volt az európa Unió emberi jogi fellépésével kapcsolatban. Szeretném neki megadni a szót, és gratulálok. Elena, thank you very much, and it is... Nagyon köszönöm a szót. Először vagyok itt, mióta a szakbizottság elnöke, úgyhogy külön örömmel gratulálok, főleg itt, ebben a teremben, és nagyon várom, hogy együttműködjünk kollégáival együtt, az alelnökökkel, a koordinátorokkal, és természetesen minden taggal. Nagy örömmel látok volt és új kollégákat itt a teremben, úgyhogy nagy örömmel válaszolok bármilyen konkrét kérdésre. De itt azt hiszem, hogy a kihívásokról kell elsősorban beszélnem, illetve arról, hogy milyen stratégiát próbálok kialakítani ezen kihívások kapcsán a külügyi szolgálatnál, illetve az intézményeknél. Kedves barátaim, a nyár során egy nagyon sovány fáradt, kinézetű ember jött el Brüsszelbe, de nagy megkönnyebbülés is érte, mert éppen akkor engedték ki a börtönből. És úgy gondolta, hogy az első dolga az kell, hogy legyen, hogy eljöjjön Brüsszelbe, és beszéljen a külszolgálathoz, beszéljen velem, megköszönjön, minket, megköszönjön nekünk mindent, amit tettünk érte, hogy kiengedjék a börtönből. Nagyon megható pillanat volt ez nekem is, és mindenkinek, aki találkozott vele. De ami még fontosabb ennél az az, hogy rámutat arra, amire nem gyakorta mutatunk rá, Az Európai Unió tíz éve fogalmazta meg útmutatásait az emberjogi harcosok érdekében világszerte. Az elmúlt néhány évben több száz embert engedtek ki a börtönből az Európai Unió politikai erőfeszítéseinek köszönhetően. Segítettek nekem, hogy különböző országokban ellássuk a védelmüket, ahol vagy politikai okoknál fogva kellett megvédeni őket, vagy azért, mert egyszerűen az emberek kiálltak azért, amit igazságtalannak tartottak hazájukban. Nagyon sokan el kellett, hogy hagyják a hazájukat, hogy ne fenyegesse az életüket közvetlen veszély ők húsvér emberek, és tényleg szükség van segítségére az Európai Uniónak, ezeknek az embereknek, azoknak a civil szervezeteknek a segítségére, amelyeket az EU támogat. Nem csak elvi emberi jogokról van itt szó, hanem magáról a gyakorlatról. És elmondhatom önöknek, hogy ma ö, drámai a helyzet több százezer embert gyilkolnak meg, egyszerűen döbbenetes konfliktusokban láthatjuk a YouTube-on a lefejezéseket, és nagyon sokszor ezt a szörnyű hangot halljuk, de sokszor el is nyomják a hangot, azt a hangot, amelyek az emberi jogokat védik. És szégyenem magam, szégyenem magam itt a nehéz időkben, amikor az EU megpróbál kiállni oly sok ember mellett, aki ott van, és aki nem mást kér, és nem többet, mint azt, hogy legyen joguk szabadon szólni, és hogy támogathassák az emberi jogokat, ezek nem nyugat-európai, kelet-európai, észak-európai, nyugat-európai, dél-európai értékek, hanem egyetemes értékek, amelyekkel mindannyian egyetértünk. Ezen munka során rendkívül sok a kihívás. És ha valaki ezzel foglalkozik, akár európai parlamenti képviselőként, vagy a civil társadalom képviselőjeként, vagy máshol, néha úgy tűnik, hogy szélmarom harc, amit vívunk. Gyakorta két lépés előre, egy hátra. De az én feladatom nem az, hogy pessimistaként szóljak itt önökhöz, optimistának kell lennem, hogy minden reggel úgy ébredjek fel, hogy az EU nevében igenis tudok tenni valamit hogy megváltozzon a helyzet. Ehhez egy stratégiára van szükség, amit követnünk kell, amit úgy összegeznék, mint a 7E. Ha az ember ezzel próbálkozik, akkor mindig arra gondol, hogy lehet, hogy van egy 8., egy 9. E is, vagy egy D valahol, de az mindig sematikus, és túl leegyszerűsített vázolat amikor megpróbálom elmondani önöknek, hogy ez hogyan is működik, akkor remélem majd ez alapján el is tudnak gondolkodni rajta, és beindul a vita. Szerintem a világon az ember jogokért a különböző hatásköröket kell az emberekre ruházni, azokra, akik ott a helyszínen próbálnak független, erőteljes intézményeket építeni, amelyek ezzel foglalkoznak, az emberi jogokkal olyan bíróságokat, amelyek objektíven tudnak bírálni, vagy olyan rendőrséget, amely tiszteletbe tartja az emberi jogokat akkor is, amikor megpróbál fellépni, vagy amikor a terroristákkal lép fel, vagy hogy szabadak legyenek a médiák. Nagyon egyszerű az oka ennek. Kívülről nem erőszakolhatunk hosszú távon senkire emberi jogokat. Az emberi jogoknak meg kell gyökerezniük, és ehhez az emberek az adott ország tulajdonok kell, hogy legyenek ezek a jogok. Ehhez pedig szabadnak kell lenni ennek az adott országnak, és független intézményekkel rendelkeznie. Arapvető prioritás az EU-nak, ez az első E természetesen az angol rövidítésekről van szó, hogy holisztikusan lépjünk fel. Pénzügyi segítséget nyújtunk, ha szükség van rá. Nem azt akarjuk támogatni, amit Európa akar támogatni, szó sincs erről. Mindig azt, amit maga a civil társadalom szeretne. Diplomáciai segítséget nyújtunk, politikai támogatást biztosítunk, amikor olyan törvények születnek, amelyek el akarják hallgattatni a civil társadalmat, akik kiállnak a nemzetközi normák mellett. Mindig meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a civil társadalom a saját kormányával tárgyaljon. Itt egyszerűen nem csak arról van szó, hogy a civil társadalommal tárgyaljon az ember Európában vagy világszerte. A lényeg az, hogy a kormányok is megtegyék ezt. Én pedig minden tőlem telhetőt megteszek, ami hatáskörömben lehetséges, hogy ilyen holisztikus támogatást nyújtsak. Ezen kívül akkor is jelen vagyunk, amikor a kormányok készek a segítségünk fogadására, hogy megfelelő intézményeket hozzanak létre. Ennek érdekében, és most jön a következő E, szükség van arra, hogy nagyon sok országgal elkötelezzük magunkat ö, ö, olyanok mellett, hogy finoman fogalmazzak, ahol problémásak az emberi jogok. Vannak olyan országok is közöttük, ahol nagyon rosszak a statisztikai adatok ezzel kapcsolatban. Ennek az oka az, hogyha megtehetjük és megtehetem, folyamatos kapcsolatot, bizalmat építsünk ki a kötelezettségvállalásaink terén, és remélhetőleg nem csak a mi oldalunkról, hanem a kormányok részéről is, annak érdekében, hogy lássuk, hogy az emberjogi helyzeten lehet-e javítani, és hogy ezen körülmények között erőteljes támogatást tudunk-e biztosítani a kormányoknak, a civil társadalomnak, az intézményeknek. Hogy ők is szeressék, szeretnék ezt. Vannak sokan, akik néha azt mondják, hogy ó, ez az ország, ez borzasztó, miért tárgyalnak velük? A válasz az, hogy mert kell. Ha bármi reménye van annak, hogy az emberjogi helyzet megváltozhat, az EU-nak ott kell lennie, és el kell köteleznie magát emellett. A harmadik E, angol E, a bővítés. Az L kötelezettség. Világszerte azon országok koalícióit kell kialakítani, akik az emberi jogokra koncertálnak. Legyenek ezek országok, multinacionális intézmények. És az EU jelenlét, az én jelenlétem igen erőteljes volt az elmúlt évek során. Nyilván észrevették, hogy nem példálóztam az ország nevekkel ezen kategóri, kategóriákban, A célom az volt, hogy általánosságban beszéljek, nem utogassak egyetlen egy országra se vagy szervezetre. A tény azonban az, hogy alapvető kihívás létezik manapság világszerte az ember jogi kérdésekben. Ez ugyanolyan nagy kihívás a civil társadalom számára is, és a kormányokra is. Nevezetesen, hogy meg támadás érte az emberi jogok egyetemes voltát. Vannak olyan kormányok, amelyek csak beszélnek az emberi jogokról. Ez ugyan jó, de vannak mások, akik nem föltétlenül alkalmazzák az emberi jogokat. Vannak olyanok is, bár kevesek, akik egyértelműen kihívás elé állítják ezeket az emberi jogokat. Szerintem ez rendkívül veszélyes. Mert hogyha az ember kell, hogy válaszol az emberi jogok között, legyen az bármilyen kritérium alapján, már veszélyes vizekre vezünk. Azért is problémás, mert ne, hamis kihívás. És a több országgal, kultúrával, vallással, szervezettel kell együttműködni világszerte, Rendkívül fontos ez, hogy szembenézzünk ezzel a hamis kihívással. Az emberi jogok kérdése nem különböző kultúrák közötti harc eredménye volt, amelyek azok kultúrák, vallások, politikai rendszerek, etnikumok. Mindig is a nem hatalmon levők, a kiszolgáltatottak ö, harca volt azokkal szemben, akik ö, hatalommal rendelkeznek. Vannak nők, itt Brüsszelben, vagy Aténban, vagy Kairóban, vagy New Yorkban, akiket naponta megvernek. Pekingben is, és Moszkvában is, Johannesburgban is. Valószínűleg egyik sem mondja azt, hogy ne avatkozzanak a dolgomba bele, mert az emberi jogok nem egyetemes jellegűek. És Valószínűleg a férjek se azt mondják, hogy itt nem léphetünk fel, mert nekünk itt különleges családi értékeink vannak, amiket meg kell védeni. Minden társadalomban, minden vallás körében gyakorlatilag nem arról van szó, hogy két kultúra, két vallás ütközik, hanem azon belül vannak problémák. És azt hiszem, hogy ez a harmadik E, az emberi jó kiterjesztése, rendkívül fontos. Nem azt szeretném, hogy az EU vezető legyen itt, hanem hogy átadja ezeket a dolgokat. Nem szeretem a vezető szót vagy fogalmat, hiszen mindannyian ugyanazért harcolunk, ugyanazon a szinten. A negyedik E és az ötödik arra vonatkozik, hogy hogyan próbáljuk érvényre juttatni az emberi jogokat. A negyedik E arról szól, hogy innovatív érvekkel, elkötelezettséggel próbáljuk ösztönözni az embereket e felé. Ez alatt azt értem, hogy világszerte nagyon sok olyan ország van, ahol még ha az emberi jogokat az EU rá is akarná erőltetni az ottaniakra, nem volna lehetséges ez. Több oknál fogva is igaz ez, lehetnek gazdasági okai, egyéb okai, lehet, hogy nem érdekli őket például az EU befektetés. Vagy például nagyon veszélyes és kényes helyzetbe kerültek ezek az országok. Tehát az emberi jogok javításának ösztönzése alapvetően fontos dolog. De kérem, ne értsenek félre. Ez nem azt jelenti, hogy nem mutatunk rá azokra az esetekre, amikor megsértik, mégpedig komolyan az emberi jogokat. Ellenkezőleg a dialógusok, ö, nyilatkozatok ö, segítségével legyen az EU vagy helyi szintű, amikor gyakorta azok, akik az emberi jogok kérdését nyomon kísér, kísérik, érzik azt, hogy azonnal fel kell lépniük. Mind a mellett. Rendkívül fontos, hogy meggyőzőek legyünk azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok helyzetének javítása nem az EU érdeke, hanem az adott országoké, akik azt mondják, hogy szeretnének biztonságban békés társadalomban élni. Az európai tapasztalatok is rámutattak arra, hogy egy társadalomban ezen pozitívumok nem léteznek, hogyha ez a társadalom megsérti az emberi jogokat, a szólásszabadságot, a gyülekezés szabadságot. Ez mind-mind aláása a gazdaság és politikai helyzetet is. Erre visszatérek majd még. Az ötödik E, Miután elmondtuk, hogy mennyire fontos a változások elősegítése, itt már a változások kikényszerítéséről van szó. Most ebben az adott időpillanatban is annyira súlyos módon sértik meg az emberi jogokat, annyi embert kínoznak, gyilkolnak meg, nyilvánvaló belharcok következtében, illetve a különböző határokon átnyúló konfliktusokban. Az EU számára rendkívül fontos az, hogyha mindenképpen le akarjuk állítani ezeket a, az áldozatokat, az áldozatok szedését, ezeket a folyamatokat, akkor igenis ki kell kényszeríteni az emberi jogok tiszteletbetartását. A bírósággal kapcsolatban is rendkívül fontos a kapcsolatunk. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség igenis elszámoltassa az illetékeseket. Mert ha ez meggyőző erő, az egyik legjobb módja annak, hogy megelőzzük azt, hogy az emberi jogokat megsértsék. Az emberi jogok megsértésének megelőzével foglalkozunk ezen kategóriában is. Nem tudjuk megérteni ezt, hogy mi történik a világban, sokszor a szomszédságunkban, hogyha nincs megfelelő stratégiánk arra, hogy leállítsuk a gyilkolást, és hogy azokat, akik felelősök, igenis felelősségre vonjuk. nem lehet egyszerűen csak tűzoltást végeznünk, meg kell előznünk ezeket a tüzeket is. És ez csak úgy megy, hogyha az EU igen erőteljesen elkötelezte magát az emberi jogok mellett. Voltak már erre ö, ö, kísérleti programok is világszerte, ö, hogy egy úgynevezett korai előrejelző rendszer segítségével tudjuk elkerülni a későbbi katasztrófákat. Vannak persze máshol is partnereink, Afrikában is, máshol is. A megelőzés kulcsfontosságú. Erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A hatodik E arról szól, hogy az Európai Uniónak továbbra is meg kell testesítenie azokat az emberi jogokat, amelyeket a többiektől vál el világszerte. Úttörő feladatokat kell ellátni ezen a téren, mert senki sem tökéletes, ami az emberi jogokat illeti. Mindazonáltal ez nem azt jelenti, hogy ezért mindenki ugyanúgy tökéletlen. Különösen büszke vagyok arra, ahogyan létrehoztuk az intézményeket az EU-ban, és azt a kultúrát, ami itt létezik, hogy saját emberjogi kihívásainkat nem rejtjük véka alá. És hogy szabad társadalomban érünk, még akkor is, hogyha sokszor nem tetszik az, amit nekünk, mondan, amit nekünk mondanak ott van a szabad internet, amin keresztül rávilágíthatunk az ilyen problémákra, az emberi jogok megsértésére. És ez igaz EU és tagállami szinten is. Három olyan képviselő van itt most a teremben is, aki saját problémáit is felvetheti azzal kapcsolatban, amit az EU vagy a tagállamok tesznek, anélkül, hogy hazárulóká válnának, vagy anélkül, hogy börtönbe zárnák őket, vagy zaklatnák őket. Ezek az alapvető intézmények azok, amelyeket szeretném, hogyha világszerte létrehozának mindenütt. Mielőtt még bárki azt mondaná, hogy tökéletes az emberi jogok terén, nekünk kell ezt megtestesíteni. A hatodik E alatt azt is értjük, hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a két évvel ezelőtti módosított külpolitikánk, az az akcióterv, amelyről tárgyalunk, és tárgyalni fogunk az elkövetkezendő hónapok során, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megpróbáljuk elkerülni az emberi jogok megsértését úgy is, hogy nem rossz politikákat alakítunk ki. Ez persze nem mindig könnyű, ez biztos. Nem föltétlenül azért, mert valamilyen konspirációról van szó, vagy valaki meg akar akadályozni ezt, hanem tényleg nagyon fontos szakpolitikai irányváltásról van szó itt az EU-ban. Sokan vannak itt, és ezekben az intézményekben is olyanok, akik nem tudhatják pontosan, hogy hogyan kell ezeket az emberi jogokat beilleszteni a saját szakpolitikáinkra. Ba. Ezért nagyon fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy figyelemmel tudjuk ki, kísérni azoknak a tevékenységeinknek az emberi jogi következményeit, amelyet a világ körül végzünk és mindenképp ki kell emelnem, hogy ez nagyon fontos, főként az Európai Parlament számára, hogy együtt dolgozzon a külszolgálattal, az Európai Bizottsággal a jelenlegi vita során és a következő akcióterv irányában. Ez alapvető fontosságú. Hadd mondjak egy példát. Nemrégiben jártam egy országban, ahol azt hallottam, hogy az Európai Unió a segélyekkel egy óriási kórházat húzott fel a régióban. És megkérdeztem az ott lakókat, hogy mit tudnak erről a kórházról. Azt mondták, hogy nagyon hálásak érte, hogy ott van a kórház, de tudják-e önök azt, hogy ez a kórház, melyet ott felépítettünk, annyira jó és annyira magas minőségű, hogy kizárólag az ország leggazdagabbjai engedhetik meg maguknak, hogy ott kezeltessék magukat? Nem érdekes ez? Valami különlegesen fontosat hoztunk létre, de nem vettük észre, hogy ennek milyen következményei lesznek és lehetnek, és ki fogja tudni használni azt, amelyet mi segélyből felépítettünk ott. Sok szempontból a fejlesztés Euró- e, emberi jogi szempontja nem más, mint egy kis belegondolás, hogy mielőtt valamit felépítünk, a helyekkel is párbeszédbe kerülünk és felmérjük, hogy mik a valózi igények. És hogyha konfliktusok vannak, problémák vannak, akkor diplomácián keresztül megpróbáljuk elérni azt, hogy a kormányuk is párbeszédbe kerüljön velük. Sok esetben ez nem jelent mást, mint az, hogy felépítünk egy olyan hiteles mechanizmust, amelyel a civil társadalommal kapcsolatba tudunk lépni, az ENSZ-en keresztül is, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy az ott felépítendő új létesítmény valóban a helyi igényeket szolgálja. Miért fontos ez? Az elején már elmondtam, hogy miért vagyok olyan büszke az EU útmutatásaira és a világ körül végzett műveleteire. Hadd mondjam el emellett, hogy arra is nagyon büszke vagyok, hogy milyen gazdasági és szociális jogokat ösztönöz az EU a világ körül. Nem csak a politikai és emberi jogokat, de olyan jogokat is, amelyeket az emberek nem is ismernek megfelelően, hiszen általában fejlesztési segélyeknek nevezzük őket. Ilyen például egy iskola felépítése, vagy egy kórház fel, felhúzása, vagy akár egy kút fúrása, amelyből friss vizet lehet húzni. Ez mindaddig nem lehet megfelelő emberi jogi segély, amíg nem megfelelően csináljuk. Mit érhetünk el azzal, hogyha a lányokat kiemeljük a szegénységből, és el tudjuk őket küldeni iskolákba, bekerülnek a gazdaságba, bekerülhetnek a tanulmányok bekerülhetnek a munkahelyekre. Ez az igazi emberi jogi segély. Az Európai Unió az a világ populációjának 10%-át teszi ki, a világ gazdaság 20%-át, és 55%-át a teljes világ eh, fejlesztési segélyeinek. Az Európai Unióról és tagállamairól beszélek. Úgy gondolom, hogy ez nagyon komoly eh, számadat, és büszke is vagyok rá. És ezzel jutok el az, a hetedik ehhez, amely kapcsolatban van a hatodikkal, és amely a felemelkedésről szól. Fel kell emelnünk az Európai Unió láthatóságát az emberi jogi munkáink területén az egész világon. Beleértve azt a komoly, óriási munkát, melyet ez a parlament, és azon belül ez az albizottság, albizottság, az Emberi Jogi Albizottság naponta végez, annak érdekében, hogy a világon mindenütt segítse az emberi jogok helyzetét. És hogy rávilágítson, hogy hány ország milyen komoly munkát végez a saját területén. E, úgy érzem, hogy ebben nem vagyunk kifejezetten jók, hogy ezt megmutathassuk. Az elmúlt két évben nagyon sok munkám volt benne, és remélem, hogy hatékony munkám is, hogy az Európai Unió ezen profilját jobban megvilágíthassam az egész világon rengeteg országban, rengeteg civil társadalmi szervezettel dolgoztam közeli együttműködésben, annak érdekében, hogy az európai hogy az emberi jogok területén végzett munkánkat megsokszorozhassa. Míg az Európai Unió a populáció 10%-át és a segélyek 55%-át képviseli a világon, valamiért mégsem történik az, hogy valahányszor, hogy az EU belép egy szobába, a többiek gratulálnak neki. Fontos tehát, hogy ezt a profilunkat mindenkivel megismertessük, hogy az egész világgal megértessük, hogy nem csak bortiszunk és vizet prédikálunk, hanem valóban teszünk azért, hogy a civil és politikai jogok, az emberi jogokkal együtt mindenhol egyetemlegesen megkapják a védelmet. És az, hogy mi ott vagyunk mindig a fronton, nem csak beszélünk róla, hanem valóban pénzt is adunk rá annak érdekében, hogy változtatni tudhassunk ezen. Elena, neked mondom, hogy már nagyon várom, hogy a következő hónapokban és években, amikor ezen a poszton vagyok még, közelről működhessünk együtt veled és veletek, annak érdekében, hogy az Európai Unió ilyen megítélését jobban el tudjuk terjeszteni, annak érdekében, hogy az egész világon felismerjék a hatásunkat, és hogy biztosítsuk azt, hogy az emberi jogok ezen sötét időszakában mi egy fénysugár vagyunk. Nem azért, mert Európai Unió vagyunk, hanem azért, mert az emberi jogokra építettük a teljes szervezetünket, mert hiszünk az emberi jogokban, és mert büszkék vagyunk azokra az intézeseinkre, amelyeket ezekre építettünk, és mert tudjuk, hogy mi valóban tudunk változtatni, ezek nem európai értékek, ezek univerzális, globális értékek, melyekre mindenkinek joga van az egész világon, és büszkék vagyunk arra, hogy ezen globális család tagjai lehetünk. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen, megköszönöm ezt a kiváló bemutatót. Még egy et én is hozzá szeretnék tenni. Én is ehhez a listához, azt hiszem ehhez, ezt mi is meg tudjuk tenni. Ez az E, ez a tapasztalat eje, angolul. Neked nagyon komoly tapasztalatod van. A, külön, a stratégiákból, a fellépéseken, a cselekvési terveken, az elméleti szövegeken túl, azt hiszem, hogy azt tette igazán élővé ezt a bemutatót, hogy mekkora tapasztalat van mögötte a részedről, hogy minden fronton felemeled a szavad az emberi jogok kérdésében. Ez érződik, amikor az emberi jogokról beszélsz, és gratulálok. Most eszmecsere következik a kollégákkal. Azt hiszem már van is egy lista. Először Pancéri úr. Grazie. Köszönöm szépen. Elnézést, Stavros, de majd el kell mennem nekem is, ahogy Elena mondta az elején, most vannak a delegációk alakuló ülései, de szeretnélek volna meghallgatni, és lenne két-három kérdésem is. Már többször is volt alkalmam arra, hogy kifejtsem, hogy nagyon fontos munkát végzel. Federico, Federica Mogherini meghallgatásának alkalmával is elmondtam ezt. Szerintem a főképviseleti munkában is nagyobb fontosságot kéne tulajdonítani majd az emberi jogoknak. Feladatunk az, hogy az emberi jogokról való szólás és a, az erről való beszéd és a cselekvés képtelenség közötti szakadék megnőjön pedig sajnálatos módon ez a szakadék egyre nő. Nagyon sok feladat áll előttünk, és a te bevezetődben vagy expozétben is elmondtad, hogy milyen problémákkal kell szembenéznünk. Szeretnék két-három dologról most konkrétan beszélni. Először is nézzük a kulturális problémát. Szerintem nagyon el, kéne mélyíteni az ezzel kapcsolatos munkát. Gyakran a jogokat egyfajta költségként, elfogadhatatlan, túl magas költségként kezelik. Nekünk az a kulturális feladatunk, hogy ezt megfordítsuk, ezt az érvelést, és el kell magyarázni, hogy a különböző társadalmakban, társadalmakban a jog lehetőséget jelent. A különböző tevékenységeknek ez lehet a kiinduló pontja és úgy kell eljárni itt Európában, hogy el tudjuk magyarázni, hogy ezt potenciálisan meg is tudjuk tenni. Aztán van egy kicsit politikaibb front is, ahol föl kell lépnünk. A belső és a külső fellépés közötti koordináció vagy koherencia kérdése ez. Tehát, hogy mit teszünk a határainkon belül és kívül. Lehet, hogy újra kéne rajzolni az emberi jogok térképét, és mindenképpen minden szakpolitikánkban, szakpolitikában gondolni kell erre, de sajnos a koherencia sokszor hiányzik, sokszor ellentmondásba keveredünk. Az EU-n kívül olyan dolgokat kérünk számon, amit az EU-n belül mi magunk sem tudunk sokszor megvalósítani ezáltal saját magunk alatt vágjuk a fát, hiszen nem tudjuk felmutatni azt, amit mi másokon számon kérünk. Az Európai Unió demokratikus válsága igazi, vertikális válság. És hogyha nem tudunk az emberi jogokkal kapcsolatban szavahihetőek lenni, akkor ez nyilván nem tesz jót. Még egy dolog, utaltál erre, és szerettem volna magam is beszélni erről. Szeretném, hogyha az albizottságunk foglalkozna ezzel, ez pedig magának ez magának a, a bizottságnak a koordinációs feladat, a külügyi szolgálat és a biztosok között. Erről a munkamódszerről kéne elgondolkozni, hogy hát hogyan lehet összekötni ezeket a szerveket, jó lenne, hogyha lenne egy formalizált koordinációs módszer, még akkor is, hogyha három havonta találkoznának ezek a szereplők, a főképviselővel például. Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberi jogokat ilyen módon is előre mozdítsuk. Így erőteljesebbé válik a fellépésünk, és minőségi szempontból is sokat javítunk. Köszönöm. Bien. Köszönöm. Nem eszmelker képviselő következik. Okay. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, holandó kívánok hozzászólni. Nagyon örültünk Lamrédi úr bevezetőjének a saját csoportom nevében is, és az ECR nevében is azt hiszem elmondhatom, hogy mindannyian értékeljük azt, ahogyan ön a parlamenttel és ezen albizottsággal is együttműködött az elmúlt évek során. A jövőben is nagyon várjuk a közeli együttműködést önnel és hivatalával, és nagy elismeréssel adózunk az elmúlt időben végzett munkájáért is észrevettem, hogy milyen érzelmek vannak a hangjában, amikor azokról az emberek százairól beszél, aki a mi munkánk árán tudott kiszabadulni. És azt hiszem, hogy pont erről van szó a munkánkban. Az, Euró- az emberi jogok eh, kérdése nem valami elvon dolog, hanem igazán konkrét dolgot, hétköznapi szabadságokat jelent a valódi húsvérembereknek és ez nagyon komoly kihívás elé állít minket. Egyáltalán nem örülhetünk semminek, amit a napi hírekben láthatunk. Nagyon komoly kihívások állnak még előttünk, és nagyon kemény munka is. A csoportom nevében is elmondhatom, hogy mindig támogattuk önt és a funkciót, melyet betölt. Úgy gondolom, hogy ön, mint különleges képviselő, a funkciójában lehetősége, lehetőséggel rendelkezik arra, hogy független módon működhessen, és óvatosabban tudjon megismerkedni bármilyen témával, mint a külügyminiszterek maguk közelebbről ismerkedessen meg tőlük, és ezért komolyabb eredményeket érjen el. Teljességében egyetértek azzal a stratégiával, melyet, el, melyet nekünk bemutatott a 7E, az Empower, Engage, Enlarge és a többi E képviseletében. A bővítéssel kapcsolatban egyetértek azzal, hogy ön sem szeretné az Európai Uniót úgymond vezetővé, eh, ad, vezetővé tenni az európai jogok területén, ugyanakkor én is érzem, hogy ennek ellenére szeretnénk kiemelt szerepet játszani ebben is. Az enforcement a kikényszerítés területén is úgy gondolom, hogy nagyon jó együttműködésben tudunk dolgozni a Nemzetközi Büntetőbírósággal, amely igen fontos lesz a munkánk szempontjából. Lenne néhány kérdésem, elnézést kérek, hogy egy kicsit húzom ezzel az időt, Ukrajnával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban konkrétan mit tudott ön tenni ezen konfliktuson belül, főleg ami az emberi jogok szituációját érinti a Tombasz régióban. Erről ugyanis nagyon nyugtalanító jelentéseket kaptunk az elmúlt időkben. Hollandia is aggódik a Krim fél, félszigeten lakó kisebbségek jogaiért és sorsáért. Tudott-e ön valamilyen konkrét akciót ezzel kapcsolatban indítványozni? A második kérdés, hogyan értékeli a harmadik országokkal való emberi jogi párbeszédet? Hatékony eszköznek ítéli-e ezt meg, és hogyan gondolja, hogy az új külügyi képviselőnek lehetősége lesz-e majd újabb további országokkal is párbeszédbe kerülni. Tudna esetleg mondani valamit az Európai Unió képviseletére vonatkozóan az európai útmutatásokkal kapcsolatban, melyet ön is bemutatott? például a meleg és transzneműek jogainak területén. Jól használhatóak ezek az útmutató, útmutatások, használják-e őket, kapcsolódik-e hozzájuk képzés, és személyesen részt vesz-e esetleg a diplomáciai személyzetekkel való együttműködésben és munkában az Unióban. Ezek lettek volna kérdéseim. Köszönöm a figyelmet. Maybe you can answer now because he has... Kérem válaszoljon, mert a képviselőnek el kell majd mennie. Köszönöm szépen. Adon jó? Három kiváló kérdést vetett fel. Ezekre szeretnék röviden kitérni. Teljességében igaza van. Tehát még egyszer, Antonio három fontos kérdést vetett fel úgy gondolom, hogy teljesen igaza van abban, hogy ahogyan én is megpróbált rámutatni arra, milyen fontos lenne megértetni azt, hogy sokszor beszélünk olyan emberekkel, akik valóban más kultúrából származnak, mint az Európai Unió megszokott alapkultúrái. Sőt, sok esetben számos Európai Uniós tagállamban is találkozunk más kultúrából származó személyekkel, más hátterekkel. Nagyon fontos ez a kérdés. Húsz évvel ezelőtt a Bécsi nyilatkozat volt az az esemény, amikor az egész világ összegyűjt, annak érdekében, hogy az emberi jogi kérdéseket alapvetően megvitassa, és figyelem is vette ezt a kérdést. Tény, hogy amikor az emberi jogok oldalán harcolunk, akkor fel kell ismernünk, hogy az egész világon számos nagyon különböző kultúra létezik, és nagyon különböző hátterek. De a különböző kultúra nem lehet kifogás azért, hogy valaki az emberi jogokat ne tartsa szem előtt. Úgy kell ezeket valahogyan figyelemmel kísérni, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen őket alkalmazni az adott kultúrában vagy országban. Amit Antonio felvetett, az a Bécsi nyilatkozatban is tükröződik. Fontos, hogy mindig megtaláljuk a megfelelő nyelvet, a megfelelő megközelítést annak érdekében, hogy jól tudjuk kommunikálni ezeket az emberi jogokat, amelyek nem csupán európai érdekek és európai jogok, hanem ahogy mondtam, az ország saját érdekeinek szolgálatában állnak. Legyen az béke, vagy biztonság, vagy fejlődés. Ezek mind csupán akkor érhetőek el, hogyha az emberi jogokat eközben tiszteletben tartjuk. Az emberi jogok nem költségként kell, hogy megjelenjenek. De még egy másik érdekes dolog, melyet itt beszúrhatok. Úgy érzem, Európában is komoly politikai kihívással állunk szemben, és valószínűleg ebben az albizottságban is vannak hasonló problémák. Itt az emberi jogokkal foglalkozunk, és ahogy visszatérnek önök a választópolgáraikhoz, akkor már jóval nehezebb megmagyarázni nekik, hogy pontosan mit is csinálunk itt egész nap azt követelnék esetleg önöktől is, hogy valami értelmesebben foglalkozzanak, küldjenek pénzt haza, vagy hasonlók. A lényeg az, hogy a kihívás, mely előttünk áll, az, hogy biztosíthatjuk azt, hogy választókerületeink és választópolgáraink az Európai Unióban is megértsék, hogy milyen jelentősége van annak, hogy az emberi jogokat az egész világon megpróbáljuk ösztönözni és előrevinni, és hogy ezt politikailag is átérezzék. Kiemelkedő fontossággal van ez az egész Európai Unió közös kollektív érdekeire vonatkozóan is, globális szinten, és a konkrét a helyszínen lakó emberek mindennapi életében is. Amikor az emberi jogi főképviselővel a, beszélgettem a legutóbb, Lada Hussein Jordániából, aki egy kiváló szakértő, ő maga is azt mondta, hogy most, hogy naponta láthatunk a YouTube-on lefejezési videókat, hirtelenében a politikai érdeklődés az emberi jogok irányába jóval megemelkedett. Amint fej, lefejezéseket rakhatunk fel az internetre, akkor egészen máshová figyel a politika több tízezer ember halhat meg olyan területeken, olyan háborúkban, melyekről a saját választó polgáraink nem tudnak, ugyanis nem olyan drámai, mint egy lefejezés. És ez különleges kihívás a politikusok számára, hogy ezt otthon épp úgy tudják kommunikálni, mint ahogy mi itt az Európai Unió keblén. Ebből a tekintetből szeretnék még arra is kitérni, hiszen Antonio is kitért erre a kérdésre. Úgy gondolom, hogy a politikai elkötelezettség, melyet Federica Mogherini az, Euró- az emberi jogi meghallgatáson kifejezett, teljesen egyértelmű és nagyon erős kinyilatkoztatás volt, és nagyon fontos is. És ugyanígy a Catherine Ashton és a tagállamok által a parlamentben végzett munka is ugyanilyen hasonló fontosságú volt, annak érdekében, hogy legyen egy keret az emberi jogoknak, legyen egy akciótervünk, legyen hozzá egy rendszer. Úgy gondolom, hogy ezek azok a politikai kötelezettségvállalások, amelyek a jövőben a kollektív munkámban kiemelten fontosak lesznek. Antonio még a belső és külső ügyek konzisztenciára is kitért, illetve arra, hogy ha, hogy valóban azt kövessük, amit prédikálunk. Valóban megértem, akik pessimistában látják a munkámat, máshogyan érzékelik. Mindennyiunknak van egy benyomás arról, hogy az EU pontosan hogyan kíséri figyelemmel például az emberi jogi karta alkalmazását, és valóban ez egy komoly vita, melyet már évek óta folytatunk. Én magam nagyon erősen úgy gondolom azonban, hogy mi itt az Európai Unióban mindig nyíltan vitatjuk meg ezeket a kérdéseket, és sosem engedjük azt, hogy szőnyeg alá lehessen őket söpörni. Ideértve a, az európai tagállami szinten folytatott struktúrákról való vitákat is. Ennek az a célja, hogy mindenki tudja, hogy ezekkel a mechanizmusok, ezek a mechanizmusok és ezek a szabadságjogok alapvető fontosságok az emberi jogok szempontjából. Amikor azt hallom, hogy természetesen, amikor én valakivel beszélek a világban, bármilyen eh, témáról, számos különböző téma lehet rasszizmus, vagy menekültügy, vagy hasonló, mindig nagyon szívesen vonódok bele új párbeszédekbe is. Úgy érzem, hogy ez kötelességünk. Antonio emellett a koordináció igényét és a formalizáltabb koordináció szükségességét is emlegette, amelyről szintén szívesen beszélek még a továbbiakban is. Ezzel kapcsolatban persze a bizottsággal is együtt kell működni, hiszen ez komolyabb munka, de hogyha szeretne valaki róla még részletesebben beszélni, akkor erre is nyitott vagyok. Nos, Demesmaker úrnak is szintén köszönöm a bevezetését és a hozzászólásait. Ahogyan önök is tudhatják, az ukrajnai esetben az Európai Unió nagyon erősen kiemelte az emberi jogi jogsértéseket a Krimfélszigeten és az északi térségekben is, amelyek a Krimfélsziget elcsatolása után következtek be, és Oroszország műveleteit követően teljesen egyértelműen kinyilatkoztattuk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és a csapatok visszavonása lenne az egyetlen garanciája annak, hogy békés és hosszan tartó megoldást találhassunk a helyi problémára Ukrajnában. Úgy gondolom, hogy ez pontosan ez az, amely, amelyet mindenki így gondolt. Ha azt akarta volna megkérdezni tőlem, hogy voltam-e személyesen a szigetem az elmúlt időszakban, sajnos nem, de persze rajtam kívül sok más politikus és Catherine Ashton is járt ezen a területen a probléma megoldása érdekében, és úgy ítéltetett, hogy hogy próbáljuk meg a lehető legjobban felosztani az erőinket a különböző problémák között. Ugyanakkor nagyon közeli együttműködésben voltam Oroszországban az elmúlt években az emberi jogok kérdésében, és számos különböző alkalommal fejeztem már ki jó magam is aggodalmaimat az emberi jogi jogsérelmekkel kapcsolatban Ukrajna és Oroszország területén is, és természetesen mindig felajánlottam együttműködési lehetőségeimet a helyzet javítására. A következő kérdés, a harmadik országokkal való -e együttműködés. Azt hiszem, hogy magunknak a legerősebb eszközünk, az, a 7E keretében is két erre, ez az eszköz, a harmadik országokkal való párbeszéd. Igazából akár három E betűt is vonatkoztathatnék rá, a bővítést is. Minden évben számos párbeszédet folytatunk harmadik or- országokkal, és fontos, hogy ne csupán rámutassunk a problémákra, vagy hibáztassunk bármilyen szervezeteket, mint ahhoz az időnként előfordul az emberi jogi jogsértésekben, hanem, hogy összefogva tudjuk megbeszélni például azokat a projekteket, melyeket az EU indíthat az adott régióban a helyzet javítása érdekében, amennyiben a másik fél is hajlandó ilyen kötelezettségvállalásba belemenni. Ezt nagyon erősen próbáljuk végrehajtani. Az elmúlt időszak hasonló párbeszédeiben megpróbáltuk azt is elérni, hogy valahogyan a civil társadalom is be tudjuk vonni az ilyen beszélgetésekbe. Nem csupán a kormányokat, nem a kormányok között zajlik ez a helyzet. De azokban a problémákban, melyeket meg szeretnénk vitatni, az Európai Unió civil szervezetei és a helyi civil társadalom is részt vehet, és akár hozzá is járulhatnak a hivatalos megbeszélés eredményeihez. Ezek a párbeszédek a civil társadalomnak lehetőséget is adnak ahhoz, hogy bevonódjanak ebbe a folyamatba, és a kormánynak is, a kormányoknak is arra, hogy odahallgathassanak a civil társadalom hangjára. Ez sosem egyszerű, és sok esetben frusztráló gyakorlat is. Vannak olyan országok, ahol hiába nézünk rá a civil társadalomra, hiába kérdezzük meg tőlük, hogy mi a volt. Én magam el tudnám mondani, hogy bizonyos területeken jobb a helyzet, és javult a bizalom, ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy nagyon sok csalódása volt a civil társadalmi szervezeteknek. Semmilyen esetben nem tudná magát a párbeszéd folyamatát okolni azért, hogyha valami nem javult a megfelelő mértékben. Ez legalább egy jó eszköz, és segít a párbeszéd kiértékelésében is, a civil szervezetekkel is. A jövőben is nagy örömmel várom például a parlament munkáját és hozzájárulását is arra vonatkozóan, hogyan tudjuk továbbfejleszteni ezt a párbeszéd folyamatot. Végül pedig a múlt, az elmúlt másfél évben szinte minden létező emberi jogi fanatikus eh, csoporttal kapcsolatban voltam, a női jogoktól kezdve a szabad a szabad szólásszabadságig, a kínzással kapcsolatos tiltakozó csoportokban, és a többi. És remélem, hogy hatékony is volt ez az együttműködésem. De emellett különleges fontosságot tulajdonítottam az útmutatásoknak, az emberi jogi útmutatásoknak, hiszen ezek még viszonylag frissek. Például a szólásszabadságra vonatkozó útmutatások a online és offline környezetben, amely mindössze pár hónappal ezelőtt jött ki. Ilyen a vallással kapcsolatos szabadságjogok és például a meleg és transznemek szabadságjogai és a többi szakterület, melyek mind viszonylag frissek. A, ilyen volt a halálbüntetéssel és a kínzással kapcsolatos emberi jogi útmutatások is. Ugyanis, hogyha az EU egyszer kihoz hasonló útmutatásokat, akkor nagyon fontos, hogy mindenki megismeri őket, és nem csak mi bent, belülről az egyes tagállamok nagykövetségei az egész világban ne csupán egy papírnak, egy dokumentumnak lássák, ami szép ugyan, de aztán eltűnik valahol az aktatömegben, hanem hogy tudjanak róla, hogy mi itt vagyunk, és mi megvédjük ezeket a jogokat. Az elmúlt két évben minden Európai Uniós delegációban, melyből kb. 150 van a világon, kineveztünk már egy emberi jogi kapcsolati pontot, vagy kapcsolattartó személyt. Ezekkel kétszer találkoztam az elmúlt időkben. És olyan szemináriumokon is részt vettem, ahol megpróbáltuk őket nem csak oktatni az, Európ, az Európai Uniós emberi jogi kérdésekről, hanem hogy beszélgessenek egymással is, és képesek legyenek a legjobb gyakorlatokat megismerkedni egymással. Hiszen sokszor ők ott vannak a helyszínen, de nem tudják, hogy mi a legjobb módja annak, hogy bevonódhassanak egy párbeszédbe vagy egy folyamatba az adott államban. Emellett találkoztam az Európai Unió nagyköveteinek, nagykövetségeinek vezetőivel is, és ezek éves brüsszeli találkozóján is részt vehettem, ahol volt lehetőségem az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban is párbeszédbe elegyednem velük, és előrelépni ezeken a területeken. Nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe, és ezek az útmutatások, amelyek ezekre a szakterületekre fókuszálnak, segítenek az Európai Uniónak egy közös szövegkönyv alapján előre haladni, annak érdekében, hogy mindenki meg tudja, egyazon szempontok alapján tudja megvizsgálni a területet, és ugyanúgy tudjanak előrelépni, mint a többiek. Fontos, hogy koherens, konzisztens folyamatunk legyen, hogyha a globális partnereinkkel beszélünk. Köszönöm, Lambrinidis úr. Asztrovicius képviselő következik. Thank you, Chairman. Indeed, Köszönöm, elnök asszony. Lemréndis úr, gratulálok a mai expozéjához. Nagyon örülök, hogy eljött ma ide. Megköszönöm az eddigi megjegyzéseit, magyarázatait. A mai ülésen nagyon sok az aldés. Ez azt jelenti, hogy nagyon odafigyelünk az emberi jogi kérdésére, és az ön által megtestesített politikára. Kérdésem lennének először is, milyen negatív tendenciákat lát az EU-n belül, tehát nem csak a harmadik világra gondolok, nem a rajtunk kívüli világra, tehát az EU-n belül milyen negatív tendenciák vannak, amelyek komoly aggodalomra adnak okot a civil társadalomra nézve, illetve az Európai Uniós intézményekre nézve. Második kérdésem. Jobban említette, hogy bizonyos országokban, régiókban történtek próbálkozások arra, hogy az emberi jogi normákat csökkentsék, ez rendkívül aggasztó jelenség. A regionális normák, ugye akkor, hogyha egy ország ezeket meg is akarja tartani, és úgy magyaráz, azzal magyarázkodik, hogy ez a saját érdekükben áll. Nos, ezek az országok érvelnek amellett, hogy miért kell lecsökkenteni a normák minőségét. Ez véleményem szerint kockázatot jelent az emberi jogokra nézve, főleg ugye az érintett régiókban. Erről mit gondol? utolsó kérdésem az ifjúsággal kapcsolatos. A fiatalok hogyan gondolkodnak az emberi jogokról? Milyen eredményeket lát ezzel kapcsolatban? Ugye tudván, hogy az új modern eh, kommunikációs technológiák terjednek, életünket egyre inkább meghatározzák az ilyen technológiák a fiatalok még mindig értéknek tartják az emberi jogokat? Hogyan gondolkodnak erről, és milyen hatása van mindenre a modern technológiáknak? Köszönöm. Sáke, Skáke asszony következik. Thank you very much. Köszönöm szépen mindig nagyra becsülöm, hogyha a gyakorlati megvalósításról le- lehet beszélni emberi jogokkal kapcsolatban. Köszönetet szeretnék mondani Lambrinidis úrnak, hogy ennyire elkötelezett. Úgy vélem, hogy nem szabad szégyelni, szégyelni azt, hogyha mi szeretnénk a vezető szerepet játszani a világon az emberi jogi palettán. Lenne konkrét kérdésem. A nukleáris tárgyalásokban a P5 plusz 1-ben az Európai Uniónak fontos szerepe van a tárgyalásokon. Kérdésem, hogy hogyan lehet elérni, hogy ez, hogy itt megmaradjanak az emberi jogi megfontolások, nyilván nagyon komoly a tét, a P5 plusz 1 elnöke, elnöke számára is fontos, és ugye az is biztos, hogy, hogy az emberi jogokat nem szabad kihagyni a tárgyalási csomagból. A mikrofonom nem jó? Nem jó, akkor rendben van. Aztán az újabb fenyegetettségekről szeretnek beszélni, milyen újfajta fenyegetettségekről kell beszélni az emberi jogokról beszélve. Ugye a kollégám említette a, az új technológiákat, a nyitott interne, internetet, az információhoz való hozzájutás, a gyülekezési szabadság, a véleményszabadság kérdése mind ide tartozik, de a tömeges megfigyelési technológiák is veszélybe sodorhatják az emberi okokat, nem csak harmadik országokban, hanem a házunk táján is. Nyilván az Európai Parlament együtt működhet önnel abban, hogy, az Euró, hogy a külügyi szolgálatban tudatosítsuk, hogy mi itt a gond. Nyilván nem a politikusok azok, akik a legmodernebb technológiákat legjobban ismerik, de szeretnénk, hogyha az emberi jogok minden szakpolitikában megjelennének, és szeretnénk, hogyha az értékeink megjelennének itt, a megfigyelési és egyéb technológiákban tehát az Európai Unióban ból a különböző technológiai technológiát előállító vállalatok termékeit exportálják, ezért sem mindegy, hogy mi itt erről hogy gondolkodunk. Aztán az érdekek és értékek egymással történő összeütköztetése, vagy ezeknek a megmaradása, alkalmazkodása, erre oda kell figyelni. A bővítésre már utaltak a kollégák. Úgy vélem, hogy a bővítés mindenképpen jót tesz az emberi jogoknak, de hallottuk, hallottuk az Európai Bizottság új elnökétől, hogy az elkövetkező öt évben, öt évben nem kell, nem lehet számítani bővítésre. Tehát a nyitott társadalom és az emberi jogok kapcsolatáról szeretnék kérdezni a harmadik országoknak nyilván kiváló alkalom lenne, hogyha az Európai Unión belüli hiányosságokra rá tudnak mutatni. Viszont szeretnénk, hogyha példásan tudnánk eljárni. Említettem az előbb a vállalkozásokat, szerintem a vállalkozásoknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy hitel, hiteles legyen az, amit mondunk, és figyeljünk oda arra is, hogy mi történik, hogyha stratégiai partnerünk követ el hibákat, ha ott náluk nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Tehát annak semmi értelme, hogy egyik országban felemeljük a szavunkat, egyik országgal kapcsolatban felemeljük a szavunkat, hogyha az emberi jogokat csárba tipolják, másik országban meg nem, csupán azért, mert az egy stratégiai partner. Tehát következetesnek kell lennünk. Véleményem szerint az EU-nak komoly munkája van azzal kapcsolatban is, hogy az ide-oda csapódó államok esetében eljárjon. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyeket nagyon nehéz meggyőzni, más országok esetében nem ennyire nehéz a helyzet, partnerek, de vannak olyan országok, ahol nem lehet pontosan tudni, hogy eh, hogy alakul a helyzet, mikor lesznek partnereink, és mikor lesznek nehezen meggyőzhetők. Jó lenne, hogyha itt is az EU-nak lenne egy politikája, és fontos az is, hogy a különböző Európai Uniós állásfoglalásokban mind szerepeljenek az emberi jogi kérdések. Remélem, hogy az elkövetkezendő öt évben ön is ön ugyanolyan haszon, hasznos és eredményes lesz, mint eddig. Köszönöm, Szkáki asszony. Laktuszon képviselőnek még lenne egy kérdése. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm. Lambrinidis úr, önnek is, ezért a rendkívül széles körű és érdekes bevezetőért. Ez tényleg hangsúlyozza azt, hogy sürgősen szükség van arra, hogy elkötelezzük magunkat, és tényleg a tettek mezeire lépjünk. Irakról és Szíriáról kérdeznék. Főleg a keresztények üldözéséről és egyéb vallási és etnikai kisebbségekről. Ön említette, hogy kulcsfontosságú a megelőzés az emberi jogok kérdésében. A kérdésem a következő. Észak-Irakban van valami biztonságos hely, amit nemzetközi katonai erőknek jelenlétnek kellene fémjeleznie. Ön szerint elképzelhető egy ilyen megoldás? Érdemes egyáltalán ezen elgondolkodni? Ez a biztonságos hely, paradicsom, hozzájárulhatna -e ahhoz, hogy a menekültek visszatérhessenek falujú, falvaikba, városaikba, otthonaikba. Kérem, egy kicsit részletesebben fejtse ezt ki. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Lambrinidis úr parancsoljon. Köszönöm, Petra. Köszönöm a kérdéseket. Nos, Elsősorban a negatív tendenciákat emelték ki kollégájával együtt itt az EU-n belül. Mandátum explicite kizárja azt, hogy az EU tagállamokkal foglalkozzam. E, elsősorban a külpolitikai téren foglalkozom az emberi jogokkal. Mind a mellett. Vannak olyan időszakok, amikor különböző országokból, akikkel tárgyalok, feltesznek kérdéseket nekem az EU emberjogi helyzetéről. Első rendű feladatomnak azt látom, hogy arra ösztönözem a tagállamokat, hogy egyértelműen foglalkozzanak azon kérdésekkel, amelyekkel hozzám fordulnak, hogy ezekre válaszolhassunk, hogyha felvetik őket. És ha mi is kihívásnak minősítjük őket, akkor ezekkel is foglalkozni tudjunk. Örömmel tudom mondani, hogy ez egyre inkább így van, és most már sokkal jobb helyzetben vagyok, amikor ilyen kérdésekkel fordulnak hozzám. Egyrészt, hogy elmagyarázzam, hogy hol vannak hiányosságok, amikor az emberek azt mondják, hogy itt emberjogi problémák vannak, pedig nincsenek, vagy ha valóban vannak ilyen jellegű kihívásaink, mit tehetünk annak érdekében, hogy leküzdjük őket. Sokszor ez utóbbiról van szó. Bár, mert ugye a magánügyek is felvetődtek, amikor föltette a kérdését. Hát ön is nagyon jól tudja, hogy miről van szó. Hát volt erről szó akkor, amikor én itt ültem a parlamentben. Hogy a harmadik kérdéshez kapcsolódjak, a fiatalság kérdéséhez. Valóban a fiataloknak egészen más a kapcsolatuk az internettel, mint ami nekünk volt. És lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy ez annyira nem érinti őket a magány eh, szféra kérdése. Itt az euró gondolok. Lehet, hogy és ha itt felállna, és azt mondaná, úristen, hát itt emberjogi kérdésekről van szó, de vannak, akik úgy gondolják, hogy egyáltalán nem az, mert már legalább 30 fényképet küldtek itt a kibérvilágba, és nem is igazán értik, hogy miről van itt szó. De a lényeg az, hogy szerintem nekünk is van itt még tennivalónk bizonyos esetekben a magunk házatáján, hogy a saját országaimban kezeljük az emberi jogi kérdéseket. Ha meg arról kérdez, hogy milyen vallási, kulturális, vagy egyéb alapú, mélyen gyökerező problémák vannak, egyszerűen csak össze kell fognunk a fiatalokkal szerintem, a fiatal generációval, ez itt a reményünk, ez pedig azt jelenti, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Az pedig azt jelenti, hogy iskolákat, jó iskolákat, jó képzést biztosítsunk világszerte. Egyáltalán nem látom, hogy hosszú távon hogyan lehet másképpen elérni, hogy az emberi jogokat tiszteletbe tartsák csak úgy, hogyha a fiatalokat úgy oktatjuk, hogy ezt minden egyes, országban a saját anyanyelvükön jól megértsék. Akkor lehetnek nagy követei ennek az ügynek. A második kérdése a válaszom ugyanaz, mint az hatodik kérdésére. Tehát, hogy Említett itt regionális normákat hogy kivel fogunk össze. Nos, nyilván látni fogja, hogy a legtöbb regionális emberjogi kartában világszerte rendkívüli módon tisztelik az emberi jogokat. Talán nem olyan szó szerinti módon, mint mi az emberjogi kartánkban, meg ahogy mi szeretnénk, de nagyon sok regionális szervezettel tárgyaltam már, amelyek egy csomó intézményt most építenek föl, és az univerzális egyetemes nyilatkozatukban elismerik ezeket a dolgokat. És hát nyilván van vita arról, hogy mi a kulturális relativizmus, de pontosan ezekben a helyzetekben, visszatérve az említett példára, amikor jól megfogalmazva. Az EU segítsége rendkívül fontos lehet olyan esetekben, amikor nagyon messze vagyunk még a elérendő céltól. És ez például konkrét országokkal szemben is így van, akik lehet, hogy fontos emberjogi kérdésekkel kell, hogy szembenéznek, de multilateris alapon nagyon sokat tesznek az emberi jogokért. De ez igaz fordítva is. Úgyhogy ezen ingázó államok esetében talán tudok tanácsot adni, hogy mégis mire koncentráljanak. Sákis asszony. Az én bővítési elképzelésem nem a Juncker féle. De mindenképpen megvizsgálnám ezeket az ingadozó államokat. Ott volt New York, az ENSZ általános ülése ahol nagyon érdekes, magas szintű képviselőkkel tudtam eszmét cserélni. És az egyikük pontosan azt vetette fel, hogy amikor egy terrorista az internetet használja, hogy a lefejezéseket bemutassa és új embereket toborozon, mi a helyzet itt a demokráciával? A leghatékonyabb mód mi? hát akkor az internetet kell használni nekünk is, hogy hatékonyabb üzenetet közvetítsünk. Nagyon kifinomult és relatíve fiatal terület ez a tudományos és politikai elkötelezettség terén, és szerintem ez rendkívül fontos. Azért mondom ezt, mert egy internet csatornát bizonyos módon le lehet zárni, de akkor egyszer csak három másik ö, születik helyette. Nem annyira arról van szó, hogy hogyan lehet lezárni csatornákat, bár ezen is el lehet gondolkodni, hogy az ilyen gyűlöletbeszédekkel mi van, ö, hanem lehetőség is ez arra, hogy megfordítsuk a dolgot, és a mi javunkra fordítsuk. Itt tényleg nagyon sok elképzelés van, sok ötlet. A szólásszabadság nagy ellenzői is használják az internetet, akik egyszerűen ki akarják írtani a szólásszabadságot. És ők bizony sikeresen átadják az elképzeléseiket az internet segítségével, ezt kell nekünk is tenni sokszor bizony politikai elkötelezettségre van szükség ehhez. És New Yorkban is pontosan erről ö, folytattam eszmecserét, és kívánnék még szélesebb körben is eszmecserét folytatni. Nagyon érdekes, mert Iránt említette. Nem akarok itt nagyon belemenne részletekbe, csak annyit szeretnék elmondani, hogy találkoztam az EP delegáció vezetőjével, aki ellátogatott oda néhány hónappal ezelőtt, Catherine Ashton, amikor elutazott Iránba. Az atom kérdések tárgyalása közben nagyon sok nővel is találkozott Iránban. Voltak, akik nem örültek ennek, de ő jelezte, az EU elkötelezettségét ezzel, hogy szabadon kíván eszmét cserélni mindenkivel, bárhova megy. És én is ezt kívánom tenni. Úgyhogy bár nagyon sok stratégiai kérdést minősíthetünk úgy, hogy olyan országokkal kell foglalkoznunk, ahol komoly emberjogi kérdések vannak, már pedig ez így lesz, mert a külügyi szolgálatnak ez a szándéka, Federica Margerini is ezt mondta, hogy az EU külpolitikai érdekeit, biztonságát meg kell védeni, de semmilyen körülmények között sem, még nagyon nehéz országokban sem ö, hallgatunk, ami az emberi jogi kérdéseket illeti. Nem azért, mert arrogánsan akarunk ráerőltetni bármit is az emberi jogok kérdésében bárkire, hanem azért, mert hiszünk abban, hogy nincs biztonság, hogyha megsértik az emberi jogokat. Nincs fejlődés, ha megsértik az emberi jogokat. Úgyhogy igenis, amikor ilyen jellegű tárgyásokat folytatunk, az emberi jogokat igenis meg kell említeni. Végül. Lars. Biztos vagyok benne, hogy majd hívhatom úgy, hogy Lars, amikor többször találkozunk majd, bocsánat, megvannak a nevek, de most engedje meg, hogy így szólítsam. Ahogy az elején is említettem, az EU rendkívüli módon jelen van itt, ebben a két országban. Nagyon nehéz a helyzet, mert meg kell találni megfelelő egyensúlyt a diplomácia között, és hogy az ember ott tudjon hatni az emberekre, a helyszínen. Mert nagyon sokan részt vettek ebben a borzasztó gyilkosság sorozatban, és biztos, hogy így van, mégpedig jobban, mint mi, mert őket elsősorban az erőszak érdekli, mint egy csomó muzulmán országban. Ugye nem csak a keresztényeket gyilkolják, és ahogy ön is tudja, próbáltunk nagyon sok keresztény számára biztonságos folyosókat teremteni, főleg a technovó moszult követően. De ugyanakkor igaz volt ez a muzulmánokra is. És mindenféle módon, diplomácia segítségével is próbálunk eljutni mindenkihez, hogy megértsék, hogy miről van szó. Itt nem arról van szó, hogy a nyugat veszi fel a harcot a többiekkel, lehet, hogy az ízis akarja ezt így beállítani, de egyáltalán nem így van. Tehát az emberi tisztesség, az emberi jogokért való harcról van szó, hogy az emberek tiszteljék egymást, teljesen mindegy, hogy miben hisznek, meg kik, és akik csak egyszerűen azért gyilkolnak, mert, mert a többiek nem olyanok, mint ők, elfogadhatatlan. Ez nem lehet csak a puskák szintjén. Leginkább ez a csata, ez a szívek az ész szintjén kell, hogy lefoljon. Egyértelmű mindenki számára, a keresztények, a mozumánok számára, a buddhisták számára, mindenki számára világszerte, hogy tulajdonképpen a Mirakban és Szíriában folyik elfogadhatatlan. És mindannyiunknak az a kötelességünk, hogy ezt leállítsuk. És fantasztikus a humanitárius segély ö, ott a helyszínen. Nem azon kellene spekulálnunk, ha megengedik, hogy milyen megoldások léteznek ö, a Nyilván a keresztényeket, de mindenki mást is védeni kell ott a helyszínen, akik nem akarják, hogy megöljék őket azért, amit hisznek, de mindenképpen e, emlékezni fogok a javaslatára. Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy most már válaszoltam mindenre, de nem léptük túl a, az időnket. Ah, utánam te szólsz? Igen, lesz mindjárt egy meghallgatás a szíriai és iraki emberjogi helyzetről, illetve a menekültekről, úgyhogy nyilván sokan lesznek majd itt a teremben azok olyanok, akiket ismersz. Megköszönöm, hogy elegetettél a meghívásunknak, és várjuk, várjuk a következő találkozást. Köszönöm.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 Por favor, tomen asiento, vamos a empezar. Kérem foglaljanak helyet, kezdjük a meghallgatást. Köszönöm. Nagyon sok meghívottunk van. Megpróbáltuk a lehető legteljesebb képet adni itt a meghallgatás során, úgyhogy ügyesen kell bánnunk az idővel. Az emberi jogi, al, a, emberi jogi albizottság tagjainak érdeke az, hogy meghallgassuk a beszámolókat a szíriai és iraki menekültek emberi jogi helyzetéről. Tudjuk, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sokat romlott, ha még egyáltalán romolhat az emberi jogi helyzet. Az ENSZ ügynökségei, a civil szervezetek is erről számolnak be, illetve így nyilatkozott az Európai Unió külügyi szolgálata is. Hihetetlenül magas a menekültek száma, nem is mondom el, hogy hányan vannak. Szeptember 18-án az Európai Parlament már megfogalmazott egy állásfoglalást az arról, hogy az emberi jogi segítségnyújtást növelni kell. Nem elégséges ez jelenleg, de nagyon nagy szükség van rá politikai szempontból is jelen kell lennünk a nemzetközi közösségben is, illetve a civil szervezetek között is. Albizottságunk intenzíven fog dolgozni ezzel kapcsolatban. Nyomon követjük a helyzetet, és elképzelhető, hogy a régióban is fogunk látogatni. Ahogy az imént említettem, nagyon sok a meghívottunk a mai napon először a különböző civil szervezetek képviselőit hallgatjuk meg, tehát a civil társadalmat, és utána pedig a különböző nemzetközi szervezeteket fogjuk meghallgatni. Az első panelben meghallgatjuk három meghívottunkat, akik itt ülnek mellettem, Tomás Schmiringer doktor úr az első, a Líza szervezet képviseletében, ez egy humanitárius segítséggel foglalkozó, segéllyel foglalkozó szervezet, aztán Leila Ferman asszony következik, ő a Jezidi Szövetség elnök Európában. Harmadik hozzászóló pedig Szema Gennel asszony lesz, ő a Support to Life tagja, ez egy isztambuli székhelyű civil szervezet, beszámol arról, hogy ott, illetve általánosságban Törökországban és a régióban mi a helyzet. Nem is szaporítom tovább a szót, Schmidinger úr következik 8 perc. I think you have your... Oh yes. Dankeschön. Igen. Köszönöm szépen a szót. Mi alatt be tudnánk kapcsolni a prezentációt? Elmondanám a lezáról, hogy egy olyan civil szervezet, amely főleg a feminizmusra koncentráló projektekkel dolgozik a régióban. Én magam a Bécsi Egyetem professzora vagyok, és ott Kurdisztánnal és a közelkelettel általánosságban foglalkozom. Tehát igen, kevert politika, tudományi és civil társadalmi rálátásom van a régióra, és ezt szeretném bemutatni. Mivel az idő igen rövid, ezért ezért megpróbálom majd helyesen tovább kapcsolni a prezentációt. Tehát mivel rövid az idő, ezért két fő pontra szeretnék koncentrálni. Az elnök asszony azt kéri, hogy egy kicsit vegyük halkabra a fényeket. Köszönjük. Tehát két pontra fogok koncentrálni az előadásomban, főleg az aktualitások miatt, amelyek a szír-kurdisztáni területen bekövetkeztek az elmúlt időkben főleg a Doapti területre, amely 2012 óta van forrongásban, amióta a rezsim itt rendet rakott, és amióta a kubani kanton is többet szerepel a hírekben, ugyanis folyamatos támadás alatt van az iszlám állat részéről. Ezen belül egy olyan menekült csoportra szeretnék még rámutatni, amelyek viszonylag kevés figyelmet kapnak a nemzetközi sajtóban, a belügyi menekültekre, akik az országon belül próbálnak menekülni a területekről. Láthatjuk a sárgával színezett területeken, hogy 2012 óta az Assad rezsim mely területeken próbál rendet tenni, és mely területek azok, amelyek megpróbálnak de facto autonómiát elérni a kurd irányítás alatt. Ez a három rédió a PED kurd párt de facto irányítása alatt áll, és ezekből a középső, a kobáni régió az, amelyet az elmúlt hetekben az iszlám állam támad. 2012 nyara óta kapott autonómiát ez a három régió, az a három kanton, amelyek az év elején saját önkormányzati szerveket is választhattak. Ugyanakkor ezeket két irányból támadják a külső erők. Egyrészt az iszlám állam támadja őket, a háromból két régiót, főleg az elmúlt két évben, amelynek során délről folyamatosan támadnak ebbe az irányba. Északról pedig a Törökország irányába való határral vannak problémáik, ugyanis ezt a részt a szabad szír a szabad szír hadsereg tartja ellenőrzése alatt, ezért ezen a területen csak illegálisan embercsempészek által lehet közlekedni, még a helyi kurdok által is. Tehát a három régióból, a három kantonból kettő egyik irányból Törökország, másik irányból az iszlám állam fogja közre. A legnyugatibb kanton pedig a, amely a szabad szír hadsereg alatt áll, egy kicsit jobb helyzetben van. A három kanton három különböző méretű és különböző összetételű a lakosságuk is. A legnagyobb Jizira, amelyről nincsenek pontos számadataink, de körülbelül egy millió emberről beszélhetünk, ez a legnagyobb régió. Kurdok, szírok, arabok és örmények is élnek itt, és ezek a népcsoportok részt vettek az átmenetben is. Kobanikton a legkisebb a három közül, végül a harmadik pedig Efrin, amely a legnyugatibb és kicsit kevésbé rossz a helyzete, mint a másik kettőnek. Mint mondtam, két kanton az, isz, az iszlám állam teritoriumával határos, amely nyáron, júliusban már megpróbálta Kobáni kanton teljességgel bevenni. Akkor még sikerült őket visszaverni, ahogyan azt önök is hallhatták a hírekből. Most azonban problémák vannak az elmúlt időkben a kurd egységek az EPG képviseletében továbbra is próbálnak a szabadságokért küzdeni, és az elmúlt két-három hétben meg is sikerült olyan sikereket elkönyveljük, amely a légi csapások segítségének volt köszönhető. Ezen a térképen a Kobáni kanton teritoriumait látják, a sötét vonal a legutóbbi harcok előtti helyzetet mutatja. Ezen belül azt is figyelembe kell venni, hogy sok olyan falu, amelyet az úgynevezett iszlám állam bevet, még mindig lakott falu, és senki nem tudja, hogy hány kurd maradt ezekben a falvakban, anélkül, hogy el tudott volna menekülni. Az iszlám állam tulajdonképpen csak átküldte a fejük fölött a csapatait, és előre nyomult. Az egyik ok, amiért nagyon sokan próbálnak innen menekülni, az, hogy nagyon sok civil is maradt a területen, és ezekkel az iszlám állam szerencsére még úgymond nem foglalkozik, tehát még vannak lehetőségeik. Körülbelül mindegy százezer civil maradt azokban a falvakban, amelyek még már az iszlám állam felügyelete alatt állnak, ugyanis itt maradtak a saját falujukban, az IPG, a PD és a kormány is arra hívja fel a kobáni kantont, hogy hogy tegye lehetővé Törökország rész, részéről a kubáni támogatását, például a fegyverszállítást is. Jelenleg az a helyzet sajnos, hogy a török határt az elmúlt hónapokban lehetővé tette a fegyverszállítást, amelyel sajnos az iszlám állam is el lett látva szükséges fegyverekkel, és ezért a kurdok most Törökországot okolják azért, hogy az iszlám állam ennyire előre tudott törni. Az IPG és a PID felhívja arra az európai oldalt is, hogy tegyen meg lehetséges lépéseket az iszlám állam ellátási útvonalainak megzavarása érdekében. Nem hívnak fel a Törökország részéről harcászati beavatkozásra. Ezt magával a kanton vezetőségével telefonbeszélgetésben is meg tudtam erősíteni, tehát nem kérnek Törökországtól beavatkozást, ugyanakkor támogatást, légitámogatást kérnek Európáról. Ebben a listában többféle olyan menekült szervezetet, menekülteket soroltam fel, akik a területről próbálnak menekülni, nem csak a ehhez a szingál területről, hanem emellett nem dzsihádi szunita arabok is próbálnak a keresztények mellett menekülni, és Rojavában, Szíriában, Szíria sok részéről próbálnak menekülni nagyon különböző csoportok. A legutóbbi harcok előtt már százezer menekültet számolhattak ebből az irányból. Ezek az, ezeket az embereket a helyi lakosság és a helyi hatóság látja el, és a többi a határon átjutó menekültel szemben nem is várhatnak nemzetközi segítségre, hiszen az országon belül maradtak. Néhány képet szeretnék mutatni arról, hogy az országon belül menekülők pontosan hogy milyen elhelyezkedést, milyen lehetőségeket kapnak, például Csiszira kantonban. Ez az iskola például, amelyet itt látnak, nem fűthető, ezért télen nagyon hideg van, és ezekben a szobákban próbálják a Szíria különböző részeiről és az iszlám állam területéről menekülteket ellátni és elszállásolni. Itt egy gyermeket láthatunk, aki Szíriában a nagyobb hidegekben, a fagyos hidegekben fagyási sérüléseket szenvedett a lábán. A menekültek közül sokan a, megpróbálnak hozzátapadni a török határhoz, annak érdekében, hogy arrafelé tovább tudjanak jutni. Ezeken a képeken egy határmenti falut láthatnak, ahol több száz menekült kapott helyet egy mecsetben, amely szinte már nem is tudja ellátni a nagyszámú embert, akik megpróbálnak megpróbálnak itt a határon átjutni, de nem tudnak, ezért megakadnak a határon. Nagyon sok ember próbálja felmutatni a igazolásait, hogy azonnali ellátásra szoruló betegsége van. Szintén a kurd határt látjuk a képeken. Nagyon sok olyan ember van, aki nem tud Európába átjutni, és ezek az emberek rá vannak utalva, hogy megpróbálnak különböző módokon átjutni biztonságosabb területekre, és sok helyen van már emlékmű, amelyet az itt elesettek emlékére állítottak. Ez például egy 30 gyermekes kiterjedt család emlékműve, és itt látható a kövön a halottak neve. Köszönöm szépen figyelmüket, ez lett volna előadás. Muchísimas gracias, sí, desgraciadamente. Nagyon köszönöm. Sajnos röviden kell hozzászólnunk a jövőben, mert nagyon sokan szeretnének még szólni ma délután, úgyhogy a következő hozzászólón következik. Tisztelt elnök asszony, először is köszönöm szépen a meghívást, és főleg az, hogy önök előtt az albizottság előtt beszélhetek a mai napon. Hölgyeim és uraim, hetek, napok óta, és ebben a pillanatban is harcok folynak a hét, a, a szimpla túlélésért a közel-keleten. Főleg az IS ellen, és a Kobániban élő kurdok is komoly harcokat folytatnak az ISIS-szel, és várják a nemzetközi támogatást. Az Európai Jezidi Szövetség főleg a jezidekkel foglalkozik, a Schengenek, Schengeni helyzettel és a menekültekkel. A jezide, mivel a jezidek a kurd népesség egy kisebbsége, ezért a kurd népse, népességgel és Kurdisztán helyzetével is foglalkozunk, illetve az egész közel-kelettel, amely érinti ezt a helyzetet, hiszen a jezidek szituációja ettől is függ. Augusztus 3-áról 4-ére az ISIS óriási támadást hajtott végre Sengály ellen az ISIS célja olyan iszlám állam létrehozása, amelyel mm, rengeteg különböző vallási kisebbséget egyszerűen el akarnak törölni. 24 órán belül tömeges menekült hullám indult el Schengelből, melynek következményében 400 ezer ember vált menekülté a saját országában azok az emberek, akik autóval tudtak elindulni, Irak északi részeire indultak, és akiknek erre nem volt ideje, Schengen felé próbáltak menekülni. 30 ezer ember küzdött itt az életért hét napon keresztül víz és élelmiszer nélkül. Ez főleg a JPG segélyének köszönhető, hogy túlélték ezt a helyzetet, akik az ISIS által elfoglalt területen koridort nyitottak, és a menekülteket sikerült Észak-Szíriába menekíteni. Mindent elpusztítottak, lefejezéseket, elrablásokat hajtottak végre, az elrabolt nőket pedig értékesítették is bazárokban. 25-30 dollárért árulnak egy-egy asszonyt ezeken a piacokon. Nagyon sok asszony vetette le magát a sziklákról, hogy ne kerüljenek az ISIS fogságába. A pontos halálozási szám nem ismeretes előttünk. Abból indulunk ki, hogy körülbelül 4000 ember bizonyosan meghalt, több tízezer ember halt éhen vagy szomjan, és körülbelül 2000 nő jelenleg is hiányzik, eltűntnek vagy nyilvánítva, akiket elfogtak. A jézidi problémák két területre koncentrálódnak főleg Schengen, fő, Schengen jövőjére és a menekültek helyzetére. Jelenleg 400 ezer menekült jízit található északon, hasonló szám nyugaton, Észak-Szíriában is komoly számok, és mindegy 10 ezer jizid döntött úgy, hogy nem hagyja el a sengeli területet, és még ma is ott él. A nemzetközi segítség idáig Irak északi részére koncentrálódott, és egyelőre nincsen elegendő nemzetközi segítség a többi területen. A Törökország dél-keleti részén lakó jizidekkel kapcsolatban való együttműködésben az derült ki, hogy nem tudjuk, hogyan éljük túl a telet. Komoly segítség nélkül itt óriási humanitárius katasztrófára kerül sor. Nagyon sok ember fog a nemzetközi segítség hián konkrétan meghalni még idén télen, nem éri túl a téli hónapokat. Három lehetőséget vetettünk fel arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk Törökországból a téli hónapokban is elkísérni és segíteni a jézideknek. Fontos, hogy a jézid szövetségek eh, egységét, főleg ebben a nehéz időszakban figyelemmel kísérjük. Törökország eh, kereti részein az lenne a legjobb megoldás, hogyha három-négy menekültábor tudnánk felállítani a helyi bizottság alatt, amely már felállt, ugyanakkor külső segítségre és támogatásra is van szükség. Egy másik lehetőség olyan menekültábor felépítése, amelyet az ENSZ menekültügyi ügyi égisze alatt állíthatnánk fel, a harmadik lehetőség pedig mára már nem lehetőség, egy olyan tábor, mely a török hatóságok alatt lehetett volna felállítható. Midiatban van egy menekültábor, és ígéretet kaptunk arra, hogy hozzáférésünk lesz ehhez a táborhoz. Így a menekült táborok egy részét ide telepítettük volna át, ugyanakkor ezt nem kaptuk meg. Ötször próbáltunk engedélyt kapni, és megpróbálni beszélni egy menekültügyi képviselővel, de erre nem kaptunk lehetőséget. Ez a lehetőség tehát sajnos teljesen elbukott, ugyanis a török hatóságokban minden bizalom megbukott. Rozsavá régióval kapcsolatban Szíria északi részén hasonló a helyzet, szintén azonnal nemzetközi segélyekre van szükségünk. A menekültek helyzetéről. A menekültek helyzet és Schengen jövőre közeli kapcsolatban van egymással. Föderációként sok, sok szervezetet tömörítünk annak érdekében, hogy a különböző régiókban, Sengában és Rozsávában, illetve a török határon is együtt tudjunk működni a helyiekkel. Egyértelművé vált, hogy a jezidek nagyon csalódtak minden olyan erőben, akik segítséget is ígértek a vészhelyzetekre. A kurd nemzeti kormánytól is, és Bagdadból sem jött az a támogatás, melyet vártak. A jezidek számára tehát napjainkban az a fontos, hogy az Európai Jezidi Szövetség szempontjából Senge valóban megkapja azt a politikai státuszt, azt az autonómiát Irakon belül, amelyre szüksége van biztosan ez lesz az első a jizid történelemben, hogy ezek az emberek végre önmaguk irányíthassák életüket. És végül is ez a legfontosabb, ez a lényeg. A célunk az, hogy Sengál területe a jizidek számára a jövőt jelképezi, legalábbis rajta múlik a jövőjük. Ugyanis Kurdisztánban igazából csak Sengál területén értek nagy számban a jezidek, a többiek már menekült, menekültként próbálnak Európába menni, és Sengálban találhatók a jezidek főbb szent helyei, ezért ezen kívül nem tudunk máshol megélni. Tehát szeretnénk, hogy a Sengál olyan státuszt kapna, amelynek keretében aki vissza akar ide térni, az meg is tudja tenni a jövőben. Igen, és azt hiszem, hogy ezzel is érkeztem az időm végére, ezért meg is köszönöm. Meg is állok itt most, különben átlépni az időkorlátot. Eh, köszönöm szépen. Körülbelül 8 percre a Genel asszonynak adná meg a szót a Support Life részéről. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Szemának hívnak a Support Life igazgatója vagyok, ez egy törökországi NGO. A Diakoni Katasztrofen Hilfe egy német eh, NGO, amely a régióban is aktív, és eh, stratégiai partnerekkel dolgozik együtt. A két ügynökség között létezik tehát egy eh, stratégiai partnerség. A Support to Life-nak a fő igazgatósága, fő, legfőbb irodája Isztambulban van, a DKH regionális irodája szintén Isztambulban van. Humanitárius segélyt nyújtunk az érintett lakosságnak Szíriában, de a környező országokban is, tehát Török, Törökországban, Irakban, Libanonban és Jordániában 2012. szeptembere óta. 15 milliós körülbelül a költségvetésünk, most a védelmi programokat eh, helyett eh, részesítjük eh, előnyben minden más programhoz képest. Átfogó analízist készítettünk a stratégiai partnerainkkal együtt, és ezek alapján döntöttünk így. A török eredményekről fogok most beszámolni, ez jól reprezentálja a menekültek helyzetét, akik a régióban kialakult konfliktus miatt kényszerültek arra, hogy elhagyják otthonukat. Ezen eredmények azt mutatják, hogy a menekült háztartások 24%-a női családfővel rendelkezik, ezért is fontos az, hogy odafigyeljünk, odafigyeljünk arra, hogy a nem erőszakkal kapcsolatos problémákat megelőzzük. 51%-a a menekülteknek 18 év alatti, 74%-a a iskola, iskoláskorú gyermekeknek nem jut el iskolába. Nagyon sokan a törökországi menekültek között szezonális munkát végeznek a gyerekek közül. Az ILO szerint ez az egyik legrosszabb gyerekmunka etnikai kisebbségekből érkezik a menekültek 36%-a, és ez nagyban meghatározza az, hogy hol helyezkednek el, hol telepednek le ezek a, ezek a menekültek. A diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés tovább nehezíti a menekültek életét, sorsát. A területi elemzések alapján tudhat tudjuk azt is, hogy a menekültek 70%-a nem rendelkezik információval arról, hogy milyen forrásokhoz van, lenne hozzáférés, hozzáférésük 58%-ának nem megfelelő, nincs megfelelő mennyiségű élelmiszere, 45%-uknak nincs információja a saját jogi státuszokról és jogaikról, és 25%-uknak gondja van, feszültséget éltek meg a befogadó közö, közösséggel. Egy közösség alapú pszichoszociális programot hajtunk végre. A régióban próbáljuk tájékoztatni a menekülteket jogaikról, szolgáltatásokat biztosítunk számukra, illetve informáljuk őket, őket arról, hogy hol juthatnak egyéb szolgáltatásokhoz, aztán nyelvi képzést is biztosítunk sokszor, ugyanis nyelvi problémáik vannak a menekülteknek, a gyermekeknek oktatási lehetőséget biztosítunk, és a kisgyerekekre is külön odafigyelünk. Szakmai képzés, a munkához való hozzájutás segítése, párbeszéd segítése a befogadó ország és a menekültek között ezekkel foglalkozunk mindezt úgy próbáljuk megtenni, hogy részt vegyen a befogadó társadalom, társadalom lakosság is, illetve a menekültek is, tehát a menekültek is saját maguk is tehetnek valamit sorsukért. Ami a radikális, radikális iszlámot illeti, láthatjuk, hogy Szíriából Irakba terjedt át ez a válság, még több menekült van. Inside um, Iraq and across... Irakon belül is, és a határ túloldalán is now become uh, protracted in nature. Um, of the situation, the EU... Tehát elhúzódik a válság, a nemzetközi közösség több módon nyújthat segítséget. Nagyon fontos az, hogy ne csak életmentő közbelépések történjenek, hanem a jogokra is odafigyeljünk. Nagyon fontosnak tartom a jogi szolgálatot, illetve az, hogy tájékoztassuk a menekülteket a jogaikról szíriai, a szíriai menekültek Irakban e, egyfajta átmeneti védettséget élveznek, ugye ez eléggé e, eléggé rizikós státusz. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő szolgáltatásokhoz, szolgáltatókhoz eljuttassuk a menekülteket fontosnak tartom azt is, hogy a létező infrastruktúrát és szociális szolgáltató rendszert segítsük, iskolákra, közösségi központokra, kórházakra gondolok, ezeket kell támogatni, segíteni. Ez azért fontos, mert helyi szinten már eleve alacsony a költségvetése ezeknek a szolgáltatóknak, és a menekültek áradatát egyszerűen nem bírják kezelni ezek a, ezek a szolgáltatások, infrastruktúrák. A helyi kapacitás növelés is olyan terület, ahol az EU sokat segíthet. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a jogok kultúráját próbáljuk meg elterjeszteni Szíriában és a régióban. Egy szíriai menekült azt mondta, hogy nincsenek jogaink, nem ismerjük a jogok nyelvét. Ez azért is fontos, mert hogyha vége lesz a válságnak és elhagyja a terepet a nemzetközi közösség, akkor megmaradnak a nemzeti struktúrák, ezért kell a fenntarthatóságot szempontként, központi szempontként kezelni. Tehát fenntarthatóságra van szükség, a régión kívüli letelepedés lehetősége nagyszerű lenne, de azt a három és fél millió menekültet nem lehet így elhelyezni. jobb, fontosabb lenne, hogyha az EU olyan, seg, olyan tevékenységekben segíteni, segítene, amely által a szír menekülteket jobban lehet integrálni a befogadó közösségekbe. Jó lenne, ha a feszültséget csökkentenénk ezáltal. A diszkriminációnak és az ellenségeskedésnek ezzel elejét lehetne venni. Az EU-nak és az intézményeinek megvan a szakértelme, megvannak a forrásai, és nagyon nagy szükség lenne a segítségre. Köszönöm. Muchísimas gracias también. Én is köszönöm. Most a képviselők kérdéseket tehetnek fel a három vendégünknek. Engedelmükkel el kell szaladnom egy másik ülésen kell részt vennem, de próbálok a vége előtt, a mi ülésünk vége előtt visszaírni, és megköszönném, hogy a Lochbiller asszony átvenni az elnöklést. Tehát most lehet kérdéseket feltenni. I think we start uh, Weidenholzer úr az első. Köszönöm szépen. Schmidinger úrtól szeretnék kérdezni. Mit jelent ez a humanitárius korridor? Hogyan értsük ezt az elképzelést? Egyelőre viszonylag érdekesnek hangzik, de nem tudjuk, hogy konkrétan mi is ez. Also einerseits uh, um die... Nos, egyrészt arról szól, az a célja, hogy az ott maradt civilek, a Kobaniban maradt civilek ellátását lehetővé tegye. Mintegy 180 ezer emberről van még szó, hogyha igazak a statisztikák, akik jelenleg, akik már át tudtak menekülni Törökországba ezen keresztül, ami azt jelenti, hogy a helyi lakosság mintegy fele a kobani területen még a régióban maradt, és ezt a lakosságot jelenleg teljesen elvágta az ellátástól az IS. Törökország ebben a pillanatban Kobaniból nem enged át újabb menekülteket, legalábbis jelenleg ez a helyzet, és hogyha valóban ez lesz a jövőben is, akkor az IS gyorsan el fogja foglalni ezt a várost és a helyszínt. A humanitárius korridor érdekében azonban arra is szükség van, hogy a helyi erőket ellássuk fegyverekkel. Ez adja meg nekik a lehetőséget, hogy az ISIS-szel szemben megvédjék magukat, legalábbis annak érdekében, hogy a harcok valanál meg tudjanak szűnni. A város környékén maradt falvak lakóit ennek hián az ISIS egyszerűen lemészárolja. Már láttuk, hogy mi történt a izidekkel Singában, és egyszerűen itt is, előfordulhat, itt is előfordulhat, hogy a falukat egyszerűen körbeveszik, és egyetlen éjszaka alatt lemészárolják az összes ottani lakost, illetve az életben maradt asszonyokat eladják, vagy pedig eh, szexmunkára kényszerítik. Ezzel szemben muszáj eh, fenntartani az ellenállást, és ez eh, azzal is jár, hogy egy fegyverzet, fegyverzettel tudjanak szemben állni a jól fegyverzett ISIS-szel szemben. Ugyanis az ISIS-nek olyan hadereje van, amely jóval meghaladja egy szokásos, sima terrorcsoport képességeit, méghozzá nagyon komoly eszközöket vettek, nehéz fegyvereket is vettek át, még az iraki harcokból is azokat a, a régi fegyvereket, amelyeket megtartottak, a jövőben is ezekre a harcokra fogják kiasználni. Some more questions? Van-e még kérdés? Krisztát Robolasszon. Na, good. Köszönöm szépen. Viszonylag egyszerű kérdés, de attól tartok, hogy a válasz nem lesz egyértelmű. Hogyha a fegyverkezési helyzetről beszélünk, és ezt próbáljuk javítani, azt jelenti-e ez a másik oldalról, hogy az EU, vagy az USA, vagy bárki az egész konfliktus az egész konfliktus militáris eszkalációjához vezethet? Úgy így gondolja ezt ön? Illetve a másik kérdésem gondolja ez, hogy van-e olyan megoldási lehetőség, amelyet valóban végre tudnánk hajtani, és létezik-e már ilyen? Meg vagyok győződve arról, hogy az iszlám állam, iszlám államot fegyverekkel kell legyőzni. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha ö, légi támadásokkal is szembe tudunk velük szállni, nem csak a földön. Hogyha a NATO vagy bárki, mindegy is, hogy pontosan melyik szervezet teszi ezt, szembe tud ezekkel szállni, akkor a hogyha nem képesek erre, akkor a helyi kurdoknak kell felvenniük a harcot, és nekik természetesen nagyon komoly motivációik vannak arra, hogy fegyveres harcokba tudjanak bonyolódni. Ehhez azonban fegyverekre van szükségük. Természetesen nem örömteljes fejlemény, hogy ideig eljutottunk, de ebben a pillanatban az iszlám állam olyan erős és olyan jól felszerelt, hogy egyszerűen nem lehet velük együtt élni, nincsen koexisztenciai lehetőségünk. Nem tudunk például fegyver szünetet kialkudni velük, hanem minél tovább várunk azzal, hogy visszavágjunk nekik, annál nehezebb lesz ez. És amit már Európát fenyegeti, akkor tudjuk, hogy egyre több ember vonódik be. És tudjuk azt is, hogy nagyon sok Európából származó dzsihád harcos is eljutott már Szíriába, és ezt is mindenképp meg kell előznünk. Gerke úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Általánosságban kérdeznék. Hogyha már hadi műveletekről beszélünk, szeretnék akkor tovább haladni. Jordániában és Szíriában is vannak már eh, menekültáborok évtizedek óta. Amit azonban, amivel azonban most szembesülünk, egy egészen új fejlemény. Várhatjuk-e azt, hogy hónapokon, eh, éveken keresztül lesznek itt olyan menekültek, akik folyamatos függésben kell, hogy éljenek majd másoktól, vagy akár évtizedekre is szám, számíthatunk. Nem kellene ezeket az Európai Unió szempontjából általános, hosszú távú megoldásoknak érezni, nem pedig csak a militáris oldalral foglalkozni? Köszönöm szépen. Talán néhány kérdést feltetnénk mégis, aztán jöhetnének a válaszok. És mindig el az én első kérdésem önhöz. Azt mondta, hogy az iszlám államot fegyverrel kell e, elpusztítani. Nos, Törökország szempontjából nézve, amennyiben, hogyha vissza térhetnének azok a török állampolgárok, akiket az iszlám állam túszul ejtett, akkor ahhoz valamilyen fajta tárgyalás szükséges volt, ha jól tudom. Tudunk-e ezekből a tárgyalásokból bármit tanulni? Genel asszonyhoz pedig a kérdésem a helyi vagy nemzetközi humanitárius szervezetek is megpróbálják elérni azokat az embereket, akik már az ISIS által ellenőrzött területeken maradtak és ott élnek. Ugyanis, mint Moszulban és Szaláddinban is voltak kivégzések, emberi jogi aktivisták és újságírók kivégzései. Tehát van-e lehetőség egyáltalán elérni az itt, itt maradtakhoz? És egy újabb kérdés, talán mindhármuknak mehet, nem tudom, ki szeretne válaszolni. Úgy gondolom, hogy az iraki kurd régió nagyon nagy segítséget nyújtott azzal, hogy sok menekültet befogadott. Ugyanakkor jelentéseket kapunk arról, hogy az átlépő checkpointokon a belső menekülteknek megtiltották az határátlépést önök, mint helyi vagy nemzetközi szervezet, figyelemmel kísérik-e azt, hogy hány menekültet fordítottak vissza, nem engedtek be, illetve nem kaptak belépési vízumot, illetve milyen profillal rendelkező menekültek ezek. El tudom például azt képzelni, hogyha például egy fiatal szuni férfiről van szó, akkor azt gondolhatják a határon, hogy ő már maga is biztonsági kockázatot jelent, ezért nem szívesen támogatják, nem szeretnének, nem szeretnék semmiképpen sem vízumhoz nyújtatni az ISIS egy tagját. Most pedig körülnézek, van esetleg további kérdés még a jelenlevőktől? Ha nincsen, akkor megadnám a szót a válaszadásra. Ki szeretne kezdeni? Igen, köszönöm szépen. Az első kérdés a fegyveres támogatásról, hogy a kubani kordokat, vagy a sengeli jezideket hogyan támogassuk. Már az elején elmondtam, hogy jelenleg tényleg a túlélésért folyik a harc. Az ISIS nagyon jól felszerelt fegyver, fegyverek szempontjából, a kobani területet mi magunk is delegációval meglátogatunk, illetve figyelemmel kísérjük és amit mi kérünk, az nem az isis szembeni harc, hanem az, hogy a helyi populáció túlélését segítsük, hogy kapjunk egy olyan védelmet, melyet ők megérdemelnek. És ez fegyveres támogatás nélkül nem lesz lehetséges. Tudjuk, hogy a politikai és a humanitárius támogatás mellett erre is szükség van. Egyszerűen kell a fegyveres támogatás is. A másik kérdés a Törökország és az ISIS közötti összefüggés, illetve kapcsolatok. Többféle információkból az derült ki, hogy nevezzük mozgalomnak, olyan mozgalmak ütik fel, olyan mozgalomakról van szó, amelyeknek tükrében egyértelműsíteni kell, hogy Törökország, mint NATO partner nem engedheti meg magának, hogy ilyen erőkkel kapcsolatban álljon továbbra is választ várunk a kobáni határól, és arról, hogy milyen kapcsolatban áll ezzel Törökország. Ugyanis, ha Törökország kettős játékot játszik, főleg ebben a régióban, az puskaporos hordónak bizonyulhat. Ami a Kurdisztánból Törökország felé menekülőket illeti, nagyon sok ember olyan, nagyon sok olyan menekültről van szó, aki mindent maga, után, maga mögött hagyott, és az útlevelük sem volt náluk. Ezért sokan nem kaptak vízumot. Ez főleg az első kezdeti napokban volt így. Időközben egy kicsit sikerült változtatni már ezen a helyzeten, nem minden esetben, de tény, hogy voltak olyan menekültek is, akik a határátkelést ö, nem hivatalos úton kísérelték meg. Robuszki van például az emberek egész éjjel meneteltek annak érdekében, hogy illegálisan át tudják lépni a határvonalat. Ennyit kívántam mondani. Whether... Nos, hogy a helyi vagy a nemzetközi ö, civil szervezetek kívánnak-e, vagy próbálnak-e odáig eljutni. Természetesen ö, nagyon sok tevékenység folyik, ö, főleg Törökországban, ö, tehát a határon túl, ott van főleg egy csomó nemzetközi civil szervezet, és az ellenzék által elfoglalt területen vannak. Eredetileg könnyebb volt a helyzet, most azonban, hogy az ellenzék felaprózódott, és nagyobb a veszély, ami a biztonságot illeti, már nehezebb ott a helyszínen a jelenlét az ellenzék által megszállt területeken. De egyébként a helyi bizottságokon keresztül próbáljuk eljutatni a segélycsomagokat egy bizonyos pontig, juttatjuk el a, a csomagokat, és ők veszik át ezt, és ez még mindig működik. A, ami a másik kérdést illeti. Hogy nagyon sok a menekült, de nem engedik be őket. Nos, ha a határok nyitva vannak, akkor be tudnak jönni mindenféle dokumentum vagy útlevél nélkül a menekültek. Tehát a kérdés az, hogy nyitva van-e a határ, vagy sem, ez a legfontosabb dolog. Ha viszont korlátozott mértékű a, a beléptetés, illetve vannak olyan időszakok, amikor ö, nincs nyitva a határ, és változik a politikai helyzet, ez nyilván növeli a, az illegálisan belépők számát az országba, és az emberkereskedelem is megnő, úgyhogy további védelemre szorulnak a menekültek. Ich möchte auch vor allem én magam is a menekült kérdésre, a legutóbbi menekültek kérdésével szeretnék foglalkozni. Azt hiszem, hogy tényleg a legutóbbi menekültekkel kell foglalkoznunk, nem a több tíz éve itt álló menekült táborokról, táborokkal, amik lassan már szinte a városok részévé válnak. Nem akarjuk azt, hogy egy ilyen helyzet újra termelődjön, újból azzal szembesüljünk, hogy több millió szíriai menekült de facto hontalanná, vagy legalábbis jogfosztott menekülté váljon, méghozzá hosszú időszakokra. A menekültekkel kapcsolatban a Kurdisztán régió területén az a probléma, hogy egyszerre politikai és biztonsági problémával is szembesítenek minket. Valóban fennáll az a problémakör, hogy számos ISIS harcos próbált meg menekültek között átjutni az ellenőrzött területeken. Ennek az lett az eredménye, hogy a szunita arab menekültek, főleg, hogyha férfiakról van szó, számos esetben biztonsági ellenőrzésen kellett, hogy átessenek. Arról nincsen szó, hogy tömegesen elutasítottak volna menekülteket, de bizonyosan voltak olyan egyes esetek, akiket nem engedtek be a városokba. Ennek ellenére ezeket a személyeket is ellátta a helyi lakosság, ugyanakkor főleg a Sanaki régióban, amely a Kiadzsi régión kívül esik, a kurd régiókon kívül, az egyik legvitatottabb régióban, ahol különösen sok szunita arab menekült érkezett az elmúlt két hónapokban, akik a nemzetközi megfigyelők figyelmét is magukra vonták, és ők kaptak itt lehetőséget, kaptak itt letelepedést, ami komoly szolidaritást feltételezett a helyiektől is. Ugyanakkor pont ezek a gyanúsítgatások, amelyek nem teljesen alap nélküliek valóban léteztek. És akkor a Rozseva kurd terület és a iraki kurd terület közötti határ a kurdok közötti saját belső politikai problémák miatt is egyre nehezedik. A két külön kurd párt volt az, amely időnként újból lezárta a határt. Erről is mutattam képeket, akik, azokról az emberekről, akik egy mecsetben kell meghúzzák magukat, ugyanis egyszerűen nem tudnak átjutni az iraki határon sem, és egyszerűen megakadnak ott. Főleg itt az Európai Parlamentben szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy Törökország és Irak is, tehát mindkét szomszéd ország nagy mértékben egyszerűen túl van terhelve a menekültek óriási száma által, és fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy mi, európaiak, sem vagyunk képesek arra, hogy ilyen komoly mennyiségű emberáramot fel tudjunk venni, és hogy ezzel megfelelően tudjuk támogatni a helyi helyzetet. Így magunkban nem vagyunk képesek a menekült problémát megoldani. For your statements and also thank you. Nagyon köszönöm a nyilatkozatokat, és a munkát is. És Schmidinger úr, amit mondott, hogy az EU és a tagállamok nem változtatnak politikájukon, hogy a menekültek száma jelentősen változzon, ez nagyon fontos. Most a második panel munkája következik. Három szakértőnk van, Finics úr, aki a ENSZ emberjogi főbiztosának irodájából érkezett, és aki a közel keletér és Észak-Afrikáért felel, Michele Cavinato, aki az ENSZ menekültügyi főbiztosának irodájában dolgozik, szintén a közel-kelettel, Észak-Afrikával. Ezen kívül Eduardo Fernández Cinque úr, aki pedig az Európai Bizottságot képviseli Szíria-Irak témájában. A külszolgálat képviselője is itt van, mivel a bizottság képviselteti magát, önök a kérdésekre tudnak válaszolni. nincs úrral kezdjük, parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony, a szót. Először is természetesen köszöntet szeretnék önöknek mondani ezért a lehetőségért, hogy az ENSZ nevében tájékoztathatom önöket arról, hogy Szíriában, Irakban mi a helyzet, de arról is, hogy három éve mivel foglalkozunk Szíriában, és 2004 óta Irakban. Először Szíriában és Irakban az emberjogi helyzetről szeretnék önöknek beszámolni, azonban ami a bizottság utolsó jelentését illeti, ez a tényfeltáró nemzetközi bizottság jelentése, amelyet az ENSZ hozott létre, az ENSZ emberjogi bizottsága. Ezzel együtt Navi Pile asszony, abban az időben ő volt a biztosa, de most új ö, kollégánk van, egy csoportot hozott létre Beirutban, akik a szíriai helyzetet követték a menekültökkel, Libánia, li, li, li, Fúr. Libanonban, Törökországban és az érintett országokban. Nos, ami a szíriai helyzetet illeti, aztán Irakról fogok beszélni, a tényfeltáró ö, csoport ö, tavaly szeptemberben ö, készített el dokumentumát. 480 interjút készítettek áldozatokkal vagy szemtanúkkal. Összességében a három év alatt körülbelül 3126 interjút készített áldozatokkal és szemtanúkkal több ezer fényképet, dokumentumot, tanúvallomást, újságcikket elemzett, hogy a szükséges következtetéseket levonhassa. Szíriában az itt a konfliktus 190 ezer, több mint 190 ezer ember halálát okozta, 3 millió 178 ezer embernek kellett elmenekülnie otthonából. Na majd a kollégám kiegészíti ezt, és 6 millió 400 ezer embernek kellett a Szírián belül elhagyni otthonát. Soha nem volt még olyan válság, ahol ennyi menekült, ennyi ö, otthonát elhagyni kényszerülő ember ö, ö, ilyen rövid idő alatt szenvedett ettől. A tényfeltáró csoport többfajta erőszakot állapított meg, felháborító bűnöket, gyilkosságot, ö, ö, a nemi erőszakot, ö, gyerekek toborzását az iskolákban, a civilek bántalmazását, ez gyakorlatilag, mint fegyveres konfliktus során háborús körülmények között elkövetett bűncselekményekként minősíthető. A humanitárius segítséget nyújtók és a kórházak pedig mentelmet kellene, hogy élvezzenek. A kínzás szándékos volt. A tanúk azt mondták, hogy Adamászban és máshol is rendszeresen történnek ilyen cselekmények, Mezában a repülőtér mellett. A 215-ös, 232-es és 127-es számú ö, csoportok is ezt gyakorolták. A kormány is erőszakos ö, ö, talpra, fejre, testre mért ütéseket végeztek, elektromos áramot használtak például a börtönökben, kormány, a kormány tudtával. Azt is feltárták, hogy nagyon sokan haltak meg a börtönökben, és általánosságban a kormány azzal indokolta, hogy szívroham következtében haláloztak el a férjek, a gyerek, e, gyerekek, azok, akik viszont elmenekültek, vagy megmenekültek, arról számoltak be, hogy rendszeresen kínozzák őket a teljesen embertelen körülmények között alultápláltan tartják fogva őket. Ami a kormány ellenes katonai csoportokat illeti, ugyanez a gyakorlat jellemzi őket A zást fogom használni, ez a szíriai ö, iszlám államnak megfelelője, a Zsebata Nostra pedig ö, az iszlám front. Ö, az emberi jogok megsértése, ö, az, az ember ö, az emberek elfogása állandó erőszakos cselekedetek a nőkkel, fiatal lányokkal szemben köztük a nemi erőszak. A gyilkosság, a kínzás, a katonai támadás a civil te, lakossággal szemben, az emberiség ellenes ö, bűncselekménynek ö, minősül a DAS, ki, ö, kivégzi ö, Eh, mégpedig barbár módon eh, az elfogottakat, eh, lefejezi őket, megkövezi őket, ostorozza őket mindenki előtt, nyilvános helyeken. A lakosságot egy adott időpontban oda hívják, hogy szemtanúja legyen annak, hogy hogyan büntetik meg az embereket például egy nőt azért, mert nem rejtette el például a haját egy gyereket, mert az a vádolják, hogy lopott. Levágják a kezét az embereknek nyilvánosan gyermekeik, szomszédaik, mindenki előtt, csak azért, mert mondjuk egy idő, adott időpontban nem ment imádkozni, lehet, hogy beteg volt, vagy nem akarsz imádkozni, hát szabad kell, hogy legyen az akarata. Ezen gyakorlaton túl kivégzik az embereket, vagy ö, ö, folyókba dobják őket, vagy pedig árokba, és ezt mind-mind filmezik. Ez az erőszak csak folytatódik. Engedjenek meg egy szót Enele Rápó Kobániról. Dimisztúra úr képviselője összehasonlította a helyzetet Srebrenicával. hogyha a Dás miliciák kezébe kerülne. És felhívta a nemzetközi közösséget, hogy nagyon gyorsan lépjenek fel. Még Tegnap előtt is elhangzottak ilyen felhívások a fő titkár részéről, de a 12 percen van, gyorsan beszélnék még a tényfeltáró csoport munkájáról. Mi, five minutes, please. Yes, please. Yes, please. Five minutes. Thank you. Concernant le travail du Haut Commissariat et de la Commission d'enquête. Most ami a tényfeltáró csoport munkáját illeti az ENSZ részéről, mióta ez a csoport létrejött, négy évvel ezelőtt, azóta folyik ez a munka. Ugyanezt a munkát kell, hogy elvégezzék, dokumentálják az emberi jogok megsértését, nem csak a mai napon, mert a tagállamok tudatában vannak annak, hogy mi történik ott a tagállamok, beleértve az európai államokat, végre felvállalják felelősségeiket, nem mond, felelősségüket, nem mondhatják azt, hogy nem tudtak erről. A politikai döntés nagyon fontos, hogy segítsünk ezeken az embereken objektív tájékoztatásra van szükség elfogultság nélkül. Az iraki helyzet nem nagyon tér el az előzőektől. De nem szabad meglepődni azon, hogy a Dázs megjelent ö, ott is, hiszen nagyon sok körülmény ö, okozta ezt. Ugyanezt történik ott is. Az amputáció, tehát a csonkítás, az erőszak, a kínzás, de ami még rosszabb, az a az vallási és etnikai kisebbségek fenyegetése. És ezért kell azonnal fellépni belső szinteken is, és külső szinteken is. Irakban nem csak a fegyveres csoportok követnek el erőszakot, a kormányi szervek is. Az iraki kormány tudtával végeznek ki például a börtönben fogvatartottakat. Aztán bombázásokat is tapasztaltunk civil területek ellen. Nagyon röviden hogy arról, hogy mi a helyzet. Először is el szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség nyomást gyakoroljon a fegyveres ö, csoportokra és az, a kormányellenes csoportokra, és hogy azonnal is azonnal hagyják abba az erőszakos cselekvényeket, és hogy békés ö, megoldást találjanak. Demilitarizálni kell ezt a konfliktust itt is, hogy ne támogassák a fegyverszállítást, ö, vagy a finanszírozás leállításával, vagy azzal, hogy a külföldiek a konfliktus két oldalán bármelyik fél mellett harcoljanak. Le kell állni ezzel a segítséggel, amely még több drámát szült. A védelem kell, hogy a legfontosabb legyen. Ma Kobáni ö, lakossága ö, segítségét kiállt. Fel kell tehát lépnünk, Ami pedig Szíriát illeti, A nemzetközi ö, fordulni kell, mert 2011-12 óta már az ENSZ többször is nyilvánosan kérte, a tényfeltáró csoport is kéri, tudom, hogy nagyon sok európai állam is ezt kérte, de ennél tovább kell lépni. Azt gondolom, hogy fontos, hogy az európai menekültekkel kapcsolatban intézkedjünk, főleg akik az iraki és szíriai konfliktusból érkeznek. Európának nagy lelkűnek, befogadónak kell lennie, mindenféle diszkriminációtól mentesen. Különösen oda kell figyelni a Szíriából érkező palasztinekre. Mert nem szíriaiak, nem palesztinek, hanem palesztinek, akik a szíriai táborokban vannak. Még két gondolatot engedjenek meg. Óriási a kockázat, hogy ez a dázs jelenség elterjedjen, és a többi Dimitrov országra is elterjedjen, vagy még messzebb. A preventív politikai intézkedésekre nagy szükség van a Dás elleni harcot nem lehet úgy tekinteni, mint az iszlám elleni harcot. És úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a tisztelt képviselők nagyon jól tudják ezt. Azonban nagyon fontos, hogy ez a médiákban, a nyilvános vitákban, a televízióban lefolytatott vitákban, és utána az iskolákban is tudatosuljon. Még egy kérdés, és abba hagyom. Felmerül a kérdés, bennem is hogy egy karikatúra, ami egy északi országban a proféta ellennek minősített, miért ö, eredményezett ö, több tízezer fős ö, protestáló tá, tüntetést? a dázs bűncselekményei pedig a csonkítások, a kivégzések, a kínzások. Senki, de senki nem szól egy szót se, senki nem megy ki az utcára ezek ellen tüntetni, pedig kellene, köszönöm. Köszönöm szépen, most Kavenanto úr következik az UNHCR-tól, az Eszpeni közügyi szervezetétől. Köszönöm szépen, megköszönöm, hogy a, hogy a mi ügynökségünket is meghívták ide. Eddig azt láthattuk, hogy a szíriai és iraki konfliktusnak az országokon belül mi volt az, a, mi az eredménye, vagy mi a helyzet. Most szeretnék egy kis kitekintést nyújtani, mi a válság következménye, különös tekintettel a menekültekre, illetve az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült emberekre. a háború negyedik éve dúl, és hatalmas nyilván ennek a kihatása a lakosságra, de a szomszédos országokra is. Kollégám imént említette, hogy egyre nagyobb az esély annak, hogy a szomszédos országokba is begyűrűzik a válság. Láthattunk az elmúlt időben erre való, erre utaló eseményeket Lib Libanonban. Aztán ott vannak a, hely, a helyi lakosságot érő különböző gazdasági és szociális nyomások is, az említett két országban, de a környéken is. I think there is a problem with the, with the slides, but... Kis gond van a szlájdokkal, de nem baj. A számadatokat szeretném volna elmondani a szír menekültekről szeretnék beszélni a régióban. Három, több mint három millió szír menekültet regisztráltunk eddig. Ezeknek a menekülteknek az 51% a gyermek. Amikor azt mondjuk, hogy regisztrálunk egy menekültet, ez azt jelenti, hogy A menekültügyi hivatalnak van egy nagyon jól fejlett regisztrációs rendszere, a környező országokban működik ez, és számos részletet feljegyzünk a menekültről, a nevüket, az életkorukat, a profiljukat, tehát hogy mennyire mennyire rászorultak, mennyire sérülékenyek, mi a szakképzettségük, stb. stb. stb. Tehát megpróbáljuk őket valahogyan elhelyezni. Ami a számadatokat illeti, ezeket egyébként nem láthatják most. A 3 millióból körülbelül 1 millió van Törökországban regisztrálva, körülbelül 250 ezer, ennél kicsit több Irakban, Jordániában, ez 360 ezer, Egyiptomban 140 ezer körüli, és Libanonban pedig 1 millió 100 ezer körüli. Jelenleg ezekkel az adatokkal számolunk, ezek a mostani adataink. Ugye említettem, hogy a szomszédos országokra is nagy nyomás helyezkedik. Minden ötödik libanoni menekült. Olasz vagyok, erre onnan rájöttek és Olaszországban nagyon sokat beszélnek a földközi tengeren át Olaszországba érkező menekültekről. Ez egy társadalmi vita. 140 ezer ember érkezett eddig. Az ember elkezd számolni, meg az arányokat, arányokon gondolkodni. Ugye mi 12 millió menekültről beszélünk. El lehet képzelni, el lehet képzelni, hogy az iskola rendszer ennek milyen hatása van. Így föl lehet jobban mérni a válság hatását. Maybe in uh, uh, here are coming. <laughs> voilà. Humanitarian needs. There are huge nézzük a humanitárius szükségleteket, hát ezek nagyon nagy volumenű szükségletek, a menekülteknek gyakorlatilag már semmilyen erőforrásuk nincsen, és a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz is nehezen férnek csak hozzá. El lehet képzelni, hogy a szociális infrastruktúra milyen mondjuk Libanonban, illetve hogy milyen hatással volt rá a menekült áradat. A három millió menekültből csak 15%-ük él menekült táborban, a 85%-uk általában városokban él, tehát a táborokon kívül. Nézzük a védelmet. Ez az egyik legfőbb prioritásunk a régióban, tehát egy védelmi területet akarunk kialakítani. Ezt az egyik kollégám is említette, tehát a területhez való hozzáférésről van szó, aztán a szociális kohézió, miután miután nagyon sok menekült érkezik egy régióba, ezért nyilvánvalóan feszültségek alakulnak ki a helyi lakosság és a menekültek között. E, láttuk már olyat is, hogy kilakoltatnak menekülteket, egyre több a gond. A menekültügyi szervezet, a szervezetünk egy kicsit más módszertant kíván bevezetni, ez pedig a közös teherviselés. Ez azt jelenti, hogy hogy hogyan lehetne a menekültek számára megfelelő letelepedési helyet találni. Ugye sokat hallottunk arról, hogy Európa mennyire nagy lelkű a menekültekkel kapcsolatban. A UNHCR egy olyan programot próbál meg elkezdeni, ami azt, jel, aminek a keretében 2014-től 2016-ig több mint 130 ezer menekültet kívánunk visszairányítani, és pontosan be van programozva, hogy melyik év, melyik időszakban hány tízezer ember sorsát szeretnénk megoldani. az EU tagállamok is egyébként nagyon nagy lelkűek voltak, tehát befogad, befogadnák ezeket a menekülteket. Próbálnám illusztrálni. Damaszkuszban ez a Four Seasons Hotel egyik, egyik szobája. A kollégáim ebben a hotelben laknak, tehát az olyan ECR dolgozó is. Hál' Istennek, amikor a bomba becsapódott, akkor épp senki nem volt a szobában de csak illusztrálnám, hogy semmilyen biztonsággal nem beszélhetünk, és ez jellemző az egész országra. Mindenkinek az életére hatással van. Említettem a számadatokat, ami a Szírián kívüli menekülteket illeti. Szírián belül tehát Szírián belül rengeteg a lakhelyét elhagyolni kényszerül, kényszerült ember. 10,8 millió ember rászoruló a háború miatt, 6,4 millió a belső menekültek száma. Ez azt jelenti, hogy tehát, hogy egyszer, kétszer, háromszor is el kellett költözniük, menekülniük kellett, mert a frontvonal egyre arrébb húzódik millió ember olyan helyen található, amelyet ne, ami nehezen elérhető. Tehát nehéz eljutatni oda bármit is, és nekünk magunknak is nehéz oda eljutni. 240 ezeren vannak osrom alatt álló területeken. És több mint 190 ezer ember vesztette már életét, ezt mondta a kollégám is. Mi nem foglalkozunk emberi jogok, az emberi jogok helyzetének nyomon követésével, ez a kollégáink feladata. Mi azzal foglalkozunk, hogy feltérképezzük, hogy a, menekülteknek, a menekültek mire vannak rászorulva, milyen szükségleteik vannak, ezeket próbáljuk meg orvosolni. Tehát emberi jogok monitorozásával nem foglalkozunk, de Szírián belül láthatjuk, hogy a nemzetközi emberi jogokat hogyan tiporják sárba a konfliktus mindkét oldalán harcolók. Térjünk rá Irakra. Itt is többszörös a menekültügyi probléma, hihetetlen következmények vannak itt is. Nagyon nehezen tudunk hozzáférni azokhoz az emberekhez, akik a, a Dás, az iszlám állam által ellenőrzött területen laknak. Na itt már jobb a slide, a dia. 1,8 millió országon belüli menekült van Irakban, de a konfliktus, a háború előtt már volt egy millió menekült, tehát ezt hozzá kell adni. Egy egész nyolc, meg egy, az 2,8 millió. És láthatjuk azt is, hogy egyre több iraki keres menedéket Irakon kívül, és ezer menekült van, e, e, ilyen menekült van, ebből 13 ezer Jordániában, többen Szíriában, és Törökországban is elég sok iraki menekült van. Well, maybe we can UNHCR response. Uh, UNHCR is leading the. A UNHCR három klaszteren belül uh, lép fel, három, három klaszteren belül aktív. Tehát különböző ügynökségek együtt működnek. Mi a védelmi uh, fellépéssel, illetve a, a uh, illetve a táborokkal és az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokkal foglalkozunk, ezeket látjuk el. Feladatunk a lakosságra vonatkozóan az, hogy felmérjük a felmérjük azt, hogy mire, mi az, milyen szükségletei vannak a, a menekülteknek, a, például feltárjuk azt is, hogy hol, vannak, hol van szó megerőszakodásról, hol van szükség jogi segélyre. Sokszor, amikor az ember elmenekül, nincs ideje arra, hogy a különböző személyes vagy egyéb dokumentumait magával vigye, tehát ezért is például megállítják őket a határnál, illetve odafigyelünk a kíséret nélkül utazó gyermekekre, menekültekre. És azt hiszem, hogy meg is állok, mert így is túl sokat beszéltem. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Kavinató úr. Fernandez Szinke úrnak adom át a szót, aki a szíriai és iraki csoportot vezeti az ECO főigazgatóságon. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és köszönöm, hogy az ECO főigazgatásságot is meghívták ebbe a párbeszédbe. Én magam a bizottság humanitárius és biztonsági szakcsoportját vezettem. Röviden szeretném összefoglalni a mi rálátásunkat a régió humanitárius helyzetére. Bemutatom, hogy mit tett az ECO főigazgatóság eddig, és hogy mik a legfőbb kihívások, amelyek a jövőben várnak még ránk. Elsőként a humanitárius helyzetre kívánok kitérni a szíriai krízisben, amely a negyedik évében tart. Mára ez a krízis nagyobb emberi szenvedést okozott, mint bármely másik hasonló krízis a múltban. Idén július volt a legnagyobb haláleset számmal rendelkező hónap, amelyben több mint 2000 embert öltek meg és a, ebben a hónapban volt a legtöbb orvosi, egészségügyi jellegű haláleset, és az egészségügyi intézetekre irányuló támadás is. Tehát ez a legrosszabb, legmélyebb krízis, amely előtte sosem látott humanitárius következményekkel is járhat. 10,8 millió ember szorul rá azonnali humanitárius segítségre Szíriában. Ez azt jelenti, hogy 58%-kal nőtt meg azoknak a száma, akik az előző, akiket az előző időszakban regisztráltunk, mint belső menekültek. Ezek az emberek pedig, ebből az emberekből pedig 5 millió gyermek az UNICEF számadatai alapján, és ebből 1,8 millió nem jut, el, nem jut iskolai oktatáshoz. Valószínűleg a legrosszabb része ennek az, hogy több mint 4 millió ember olyan területeken él, amelyet, amelyet még a humanitárius segélyszervezetek is nagyon nehezen érnek el. El vannak szigetelve. És több mint 250 ezer ember ö, ostromlott területeken él, akik ö, szintén teljesen elszigetelt ö, maradnak. Ez természetesen a humanitárius szervezetek munkáját nagyban megnehezíti. A szíriai humanitárius, humanitárius helyzet még mindig igen komoly kihívásokkal küzd, és 64 humanitárius munkatársunk lete halálát a területen a krízis kieleződése óta. Nos, számos témára már kitértek kollégáim, hogy miket kell még kihívásként kezelnünk. Az ISIS előre törését Kobani és Aleppo területén, ahol 130 ezer ember 130 eh, ezer menekültet regisztráltak az elmúlt időben. A következő hetekben akár azt is ját, láthatjuk, hogyha a szír kormány be tudja zárni a kört Aleppo területén, akkor lesz egy olyan terület, ahol Aleppo nyomán sok ember lakik majd még ostronott területen. Láttuk, hogy milyen feszültség van a határok környékén. Libanon és Jordánia eddig megpróbált nagyon vendégfogadó politikát követni, de ez egyre nehezebbé válik számukra, és, és így egyre nehezebb lesz a szíreknek is külföldre menekülni. A Libanonhoz hasonló szituáció, ahol a szír kormány és az ISIS közötti összeütközések eh, is tovább rontják a helyzetet. Általánosságban tehát azt látjuk, hogy a humanitárius helyzet nem javul, sőt, tovább romlik. Annak ellenére, hogy eh, milyen eh, ENSZ nyilásfoglalást fogadtunk el az elmúlt időkben azt sem felejthetjük el, hogy továbbra is az összes összefogó fél továbbra is folytatja a munkáját a területen a minden nehézség ellenére. Ez azonban természetesen olyan válság, amely nem csak Szíria belső részét érinti, mint ahogy az kollégám is említette már. A probléma dimenziója túlmutat az országról. 10,7 millió szír menekült próbált, sikerült, sikeresen menekült már át a határokon, Irak, Libanon és Jordánia irányába is a krízis kezdete óta. A menekültek, akik bejutnak ezen országok rendszereibe, nagy terhet rónak azokra, és egyszerűen nem fenntartható ez a fajta menekült helyzet. Ezeknek a menekülteknek 80%-a nem táborokban lakik, hanem a fogadó közösségeken belül, és a közöttük kialakuló feszültségek folyamatosan éleződnek az elmúlt hónapokban is. Mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon érzékeny helyzet, és hosszú távú. Nem fog ez egyik napról a másikra megoldódni. Pontosan tudjuk, hogy középtávra kell terveznünk, ugyanis nagyon sok ember, aki ide menek, aki ezekre a környező országok területeire menekül, hosszú távon marad itt. Irakról néhány szó, egy másik krízis, amely viszont nagyban összefügg a szíriai válsággal. Tulajdonképpen tragikusnak nevezhető a helyzet. Azok a lehetséges elvárások, amelyekkel a jövő felé nézünk, nem rózsásak. A jövőben több mint a Múlt évben több mint másfél millió menekült érkezett a területekre, amelyek segélyekre szorulnak. Itt is nagyon kiélezett a helyzet, hiszen az országon belül is 80 ezer belső menekültel kell számolnunk. Alambar területén 400 ezer belső menekült helyzete elforog még kockán. A szituáció tehát szintén nagyon komoly. Úgy számolunk, hogy mintegy 3 millió, 4 millió ember él még az ISIS által ellenőrzött területeken, amelyeknek nagy része természetesen humanitárius segélyekre szorul. Az ECO főigazgatóság a kezdete óta próbál választ adni a krízis felvetette problémákra. A válság eleje óta 660 ezer eurót különítettünk el ezekre, ezekre a célokra, és 2013, 2013 350 ezer eurót, és a tavalyi évben is komoly összeget, és ezért köszönetet kell mondanom a parlamentnek is. Megpróbáljuk prioritizálni a céljainkat Szíriában. Az alapok nagy része Szíria, Szíria saját területére érkezik, a többi pedig a környező országokba. Mit tesz ECO ebben a kontextusban? Rövid leszek, de örömmel válaszolom meg később a kérdéseiket. Tulajdonképpen életeket mentünk a műveleteink főleg a víztisztítás, az egészségügy, az élelmiszer ellátás és a védelmezés területeire koncentrálódnak, annak érdekében, hogy megvédhessük ezeket a kiszolgáltatott menekülteket. Irak esetében 17 millió euróról volt szó az elmúlt évben, és két irányba irányítjuk erőfeszítéseinket. Az egyik a belső menekültek túlélése, a másik terület pedig, melyre koncentrálunk, az iraki menekültek helyzete Irak határain kívül. Egyes kihívások, tudom, hogy 50 másodpercbe kell összefoglalnom, de szeretném őket eh, önök elé terjeszteni. Az egyik a finanszírozás, hogyha összehasonlítjuk a, a szükségletekkel. Egyértelmű, hogy ez az első olyan az az első olyan helyzet, amikor négy-öt különböző válságot kell egyszerre finanszíroznunk, plusz még itt az ebola problémája is. Tehát nem véletlen, hogy a finanszírozásunk keretei nekünk is megkötik a kezeinket. És sokkal több segítségre van szükségünk. Ez az oka annak, hogy valószínűleg egyre jobban célzott műveleteket kell végrehajtanunk, és átfogó megközelítéssel kell hozzáállnunk ehhez a válsághoz. Egy hónappal ezelőtt berült fel éppen az ENSZ-ben, hogy hogyan tudunk olyan átfogó stratégiával élni ezen a területen, amelynek alapján meghatározhatjuk, hogy hova a legjobb a finanszírozást összpontosítani. A másik probléma az eljuttatás problémája, ugyanis hiába van megfelelő finanszírozási eszközünk, hogyha azt nem tudjuk eljuttatni a megfelelő területekre. Az ECO főigazgatóságban mindig megpróbáljuk a műveleteinket a leginkább érintettekhez eljutatni, akárhol is legyenek ők. Ez viszont azt jelenti, hogy valamilyen hozzáférés lehetőséget kell kialakítani hozzájuk, és Szíriában így határon átnyúló műveletekre van szükségünk. Így azt kérjük az ENSZ-től, hogy ők is a Szíria egészét megcélzó hozzáállással segítsék munkánkat, annak érdekében, hogy a lehető legjobb formában tudjuk mi is koncentrálni tevékenységeinket. Ugyanezt kérjük Irakra vonatkozóan, Irakot átfogó hozzáállást, amelyet már a múltban is láttunk. A harmadik kihívás, mely szintén kapcsolódik az előttünk, eh, az előttem elhangzottakhoz, hogy hogyan tudjuk eh, támogatni a fogadó országokat, és hogyan tudjuk a humanitárius segélyeket a helyiek segítségével kombinálni, hiszen ez a krízis még hosszú időre szól. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Fernandez Cinke úr, látom, hogy visszajött elnök asszonyunk. Köszönöm szépen, köszönöm lochbihler asszony, hogy kisegtett Most a képviselők következnek, kérdéseket lehet föltenni. Azt hiszem, valaki már fel is iratkozott. Igen, József következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az én kérdésem az volna, egyértelmű, hogy óriási kihívásokkal állunk, szólba, állunk szembe, amelyek területén megvannak az eszközeink arra, meg, megvannak azok az eszközeink, melyeket más helyzetekben már bevetettünk. Mit gondolnak? Elegendőek lesznek a költségvetési eszközeink a jövőben ezekre a célokra, illetve rendelkezésekre állnak-e egyáltalán azok az eszközök, amelyeket megígértünk ebben a válságban? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy beszélt ön olyan szereplőkről, amelyek, hogyha megvizsgáljuk a számadatokat, akkor tényleg szinte el se tudjuk képzelni, hogy milyen óriási mennyiségű ember mozog ezen a területen, hogy Libanonba például hányan érkeztek. Ezeket a számokat egyszerűen a helyi hatóságok nem is tudják kezelni. Szükség van ezen populációkon, a menekülteken belül egy olyan szervezeti egységre, amely őket segíti a sorsukban. Van-e lehetőség, van olyan program, melyel, melyel ezen csoporton belül ki tudunk fejleszteni ilyen szervezeteket, és tudunk ebben segíteni? Egy évvel ezelőtt hasonló számokat hallottunk már, mint a mostaniakban, talán 15%-kal alacsonyabbakat, ami azt jelenti, hogy ez az embercsoport már régóta ugyanebben a szituációban találja magát, és ez hosszú távon is így maradhat úgy tűnik, hogy tényleg a tartós probléma irányába halad ez a helyzet, és a kérdés az, hogy hogyan tudja magát ez a csoport szervezni, vagy hogyan tudunk ebben mi segíteni, és hogyha ez nem sikerül, akkor nem vezet ez például a szervezet bűnözés felerősödéséhez, vagy hasonló problémákhoz. Bueno, voy a seguir dando la palabra. Acord más képviselőknek is megadom a szót, hogy feltessék kérdéseket, és aztán jönnek majd csoportosítva a válaszok, de ez még kerül. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Most egyértelmű, hogy eh, nagyon komoly kihívásokkal és óriási tragédiákkal állunk szembe, olyan tragédiával, amelyel a mi generációnk még sosem találkozott. Ilyen méretű emberi jogi katasztrófával egyszerűen még nem volt dolgunk. Az ilyen meghallgatások mindig nagyon lehangolóak, hogyha az hiszen itt találkozunk konkrétan a probléma kiterjedtségével. Úgy gondolom, hogy Tony Abbott, az ausztrál miniszter elnök fején találta a szöget, amikor pár hónappal ezelőtt arra, arról figyelmeztetett minket, hogy az IS vagy az ISIS nem csupán egy terrorista csoport, hanem egy olyan terrorista hadsereg, amely nem csupán egy terrorista enklávét kíván kiépíteni, hanem egy terrorista államot. Ez pedig veszélyt jelent a teljes kiterjedt régióra vonatkozóan is, Európára vonatkozóan is, az egész világra veszélyt jelent. És olyan humanitárius katasztrófát okoz az IS által megszállt területeken, amely tulajdonképpen középkori barbár időkbe röpíti vissza az itt lakókat, és olyan emberi jogi sértéseket végez el folyamatban, amelyel, mint ahogy ön is mondta, Kobán és Srebrenica között is párhuzamot lehet vonni. A jugoszláviai tragédia során magam is figyelemmel követtem az eseményeket, és kapcsolatban voltam újságírókkal is, akik tanúi voltak a srebrenicai mészállásnak, és akik pontosan máig is még a trauma súlya alatt szenvednek. Még akkor sem javult sokat a helyzet, amikor a holland segítők is bevonultak. Mikor alakult ki a responsibility to protect, tehát a védelem felelőssége kifejezése az ENSZ-ben? Ha jól tudom, a 2005-ös ENSZ csúcs során, és azóta mintegy tíz év telt már el. Akkoriban az ex-jugoszláviai terület problémái hívták fel a figyelmet, hogy a nemzetközi közösség nem tud mindig sikerre vinni egy ilyen műveletet. Akkor állapítottuk meg, hogy a nemzetközi közösségeknek közös műveleteket kell végrehajtani ahhoz, hogy az állampolgárokat megvédhessék ilyen területeken is. Úgy látom, hogy ez, ebben az esetben nem ez a helyzet, és az európai közösség nem tesz eleget. Maga az Európai Unió komoly támogatást fejezett ki, hiszen az Európai Unió alapdokumentumainak is egy fontos eleme a támogatás. Van az EU-n belül is egy olyan multilaterális kapcsolati mechanizmus, amely elvileg nyomon követi az R2B elgondolását. Nekünk, Európának, Európai Uniónak nincsen morális és politikai felelősségünk arra, hogy ne csak beszéljünk, hanem meg is tegyük ezt, amit követelnek tőlünk. Hiszen, hogyha most nincs, nem látunk elég okot arra, hogy végre mozgosítsuk magunkat, akkor soha nem lesz elegendő ok. Srebrenicában is nagy volt a probléma, és itt most előttünk áll a lehetőség, hogy mozgósítsuk magunkat a lakosok védelmére. Hogyha egy humanitárius krízissel kell szembenéznünk, akkor ez az első, amit meg kellene tennünk. Muchas gracias, señora Köszönöm szépen, Lokbiller asszony. Well, my questions are smaller. <laughs> I would say even the tragedy is... Nos, a kérdésem a következő hatalmas a tragédia és nagy a válság. Kavinátó úr azt említette, hogy minden évre megvan az újra te- visszatelepülési program. Nos, én úgy értettem, hogy az Európai Unió részéről ez a menekültügyi alapból finanszírozódik, hogyha például a helyi közösség vállalja fel ezt a programot, az én esetemben Németország, ez átlagban olyan 5-6 ezer eurót jelent személyenként. Nem tudom, hogy ez a valós kérdés. Ön azt említette, hogy 2015-ben 150 ezer embert érint ez, ha jól értettem. A kérdésem tehát az, hogy mekkora ez? Megfelele ez az Európai Uniós alapoknak. Mert egyébként nekünk, európai parlamenti képviselőknek nagyon nehéz értékesíteni, eladni ezt a szakpolitikát a nemzeti kollégáknak. Olvastam azt is a múlt héten, hogy az ENSZ főképviselő azt nyilatkozta, hogy még mindig várják a finanszírozási programot, és a sajtónyilatkozat szerint Törökország még eddig csak 37%-át kapta meg annak az alapnak, amire szüksége, mint amire szüksége volt. Ez után történt valami? Ez is nagyon nehéz kérdés. Finis úr, említette a háborús bűnöket és az emberiség elleni bűncselekményeket. Az eszed esetében ez a biztonsági tanácson keresztül a Nemzetközi Bíróságra kell, hogy kerüljön? Mivel a szíriai felelős azt mondta, hogy a kormány követte el ezeknek a szörnyű bűncselekményeknek a kétharmadát. Hogyha vesszük ezeket az iszlám államokat, hogyan minősíteni őket? Terror szervezeteknek, vagy minek? Esetleg jogi szempontból másképp tekinthetünk rájuk? Végül pedig elnök asszony, Fernández Szinke úrhoz szól a kérdésem. Nagyon jó lenne, hogyha különböző tényeket hallanánk arról, hogy az EU a humanitárius sikon mit tesz. Mert Természetesen a tagállamok nem fogadnak belengendő menekültet, de azért azt is el kell tudnunk mondani, hogy a humanitárius oldalon mi az, amit teszünk. Köszönöm, Lokmiller asszony. Lokmiller asszony mindenkinek feltett egy kérdést, és kérem, hogy mindenkinek válaszoljanak, akik már feltett kérdéseket. Ki szeretne kezdeni? Fenis úr, jó? Oui, la question qui... Euh... D'abord, je suis tout à fait... Nézzük a kérdését, teljes mértékben egyetértek önnel. Valóban van egy olyan felelősségünk, hogy védelmezzünk, ez, a tagáll- ez az államok felelőssége, kötelessége. Az ENSZ feladata az, hogy önöket informálja. Ezután pedig a képek megnézése és az adatok ismertetése után senki sem mondta, hogy ő semmiről sem tudott. Most gyakorlatilag a tömeg mészárlásokat élő láthatjuk, úgyhogy nyilvánvalóan ennek még nagyobb hatása van, ezzel, ezzel kapcsolatban teljesen egyetértek önnel. Irakban az iraki helyzetről azt hiszem az Európai Parlament többször is vitatkozott, de Irakban az Asrafi táborban nagyon sokan vannak, ez egy nagyon sérülékeny embertömeg, senki nem védi őket, gyakorlatilag semmelyik országhoz nem tartoznak. Nem tudom, hogy harmadik országokban megadják, neki, megadják-e nekik a menekült státusz. Tíz éve próbál az ENSZ ezeknek az embereknek valamiféle státuszt adni, vízumokat találni. 2700 emberről van szó, és egyszerűen az ENSZ sem képes rá. Assad és az emberi jogtiprások, az, az UN, a főképviselő mindig is azt mondta, hogy az ilyen típusú jogsértések mindkét fél részéről láthatóak, tapasztalhatóak, a kormányok továbbra is árba tiporják az emberi jogokat, mi pedig azt mondjuk, hogy a DAS, az iszlám állam és a, fe, a fegyveres erők jogsértései nem arra valók, hogy elfeledjük, hogy a kormány mit tesz. Nagyon el vagyunk késve. Mi, jó lenne, hogyha mi hamarabb elkezdhetné a munkáját a Nemzetközi Büntető Bíróság, hogy a Dást, az iszlám államot hogyan, hogyan jellemezzük, állame vagy terroristák, szerintem ez mindegy. Ami nemzetközi jogi státuszukat illeti, itt emberek, emberiség elleni büntetekről van szó, háborús büntetekről, kisebbségek kivégzéséről. A barátunk beszélt a jezidi kisebbségről. Emberiség elleni büntettek ezek. Függetlenül attól, hogy egy szemét vagy egy egész csoportot szemeltek ki, ezek emberiség elleni büntettek. A munkánk a főképviselőség, vagy az emberi jogi tanács, vagy a, vagy a ö, tényfeltáró csoport. Nos, ezt a munkát közösen végezzük, közös a csapatunk, egy, összedolgozunk, Irakban is, Libanonban is, és megpróbáljuk elérni azt, hogy minél jobban megértsük a valóságot, megpróbáljuk a lehető legfrissebb ismereteket mindenkihez, mindenkinek eljutatni. Köszönöm szépen, Kavinator következik. Um, now, with regard to the complexity... Nos, ami a szituáció komplexitását illeti, a helyszíni tevékenységek koordinációja, illetve a humanitárius segélyek és az infrastruktúra és rendszer összeköttetésének szükségessége egy kiváló kérdés volt. Tudják önök is, hogy a UNHCR egyik mandátuma, hogy megvédje a nemzetközi menekültek jogait és a nemzetközi közösség érdekeit is. Ennek keretében eddig egy hosszú távú gyakorlatot vezettünk be, egy menekültügyi válaszadási tervet, amely olyan eszköz, melyel koordinálhatjuk a menekültügyi helyzetre adott válaszainkat, és összegyűjthetjük minden olyan szervezetet és minden ügynökséget, amely ezen dolgozik. Ettől az évtől választ adunk például az ECO főigazgatóság kérésére is, hogy jobban összekapcsoljunk a humanitárius és fejlesztési erőfeszítéseinket, ezért jelenleg is fejlesztés alatt áll a régió 150 partnere mellett egy olyan, egy olyan eszköz, ami a helyi menekültügyi terveket fogná össze, és az ENSZ fejlesztési programjaival kapcsolatban működik. Ezen eszközön keresztül próbáljuk meg a humanitárius segét és a fejlesztési programot összekötni és összekapcsolni, és támogatást nyújtani az infrastruktúrális fejlesztéseknek a, vendég, a fogadó országokban. Ami a másik kérdést illeti, a védelemre való felelősségünket, a responsibility to protect gondolatát. A humanitárius ügynökség, az én saját ügynökségem túl van terhelve. Hallották már kollégáimtól is. Három ö, vészhelyzeti területünk van, és még mellett az ebola is. Egyszerűen nem vagyunk képesek ennyivel egyszerre foglalkozni, és emellett nincs, emellett csak segélyezni támogatni tudunk, de nincsen humanitárius kikényszerítő erőnk, nincsen lehetőségünk végrehajtásokra, tehát ennek a megoldása úgy érzem, hogy jóval politikaibb kérdés. Egy másik kérdés volt az áttelepítési programmal kapcsolatban. Az áttelepítési program, melyet, az, melyet a UNHCR kezdett, 130 ezer embert érint. 2014 végéig 30 ezer, további 50 ezeret 2015 végig, és egy további 50 ezeret a következő, következő évben. Eddig elég pozitív eredményeket láttunk, jó válaszokat kaptunk, ugyanis körülbelül 48 ezer kötelezettségvállalási ígéretet kaptunk a világ számos országától. Persze ez még mindig nem elég ahhoz, hogy a 80 ezeret sem lefedje. Genfben a közeljövőben lesz egy kötelezettségvállalásokat elősegítő minisztéri, minisztériumi konferencia, ezért meghívunk mindenkit erre a konferenciára, hogy ők is segítsék további elhelyezési helyekkel a program sikerét. Ami saját ország, országukat illeti, Németország is igen komoly segítséget, segítséggel támogatta munkánkat. Nem csupán áttelepítéshez, hanem helyet is lehetővé tesznek az áttelepítési projektünknek. A finanszírozás kérdésére. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést talán a Digi Home-ra kellene hagyni. Sajnos a részletekről nekem nincsen itt anyagom. Ami pedig a finanszírozási kérdés jelenlegi helyzetét érinti, a kelet-szíriai megközelítésre még nem áll rendelkezésünkre a teljes szükséges finanszírozási eszköz, ezért továbbra is szívesen várunk újabb forrásokat. Hogyha ennél egyértelműbb adatokat szeretne kapni, az megtalálja az ENSZ szíriai válaszra, válaszra foglalkozó weboldalán. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Fernández Szinke úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiegészíteni azt, amit kollégám mondott. A finanszírozással kapcsolatban a humanitárius segít nehéz hosszú távon így folytatni, hogyha ekkora az igény. A humanitárius helyzet viszont egy politikai helyzet következmény, úgyhogy nyilván a megoldásnak is politikai oldalról kell jönnie, addig viszont valamit tenni kell humanitárius, humanitárius oldalon. Az első dolog az lenne, hogy jobban kell koordinálnunk, hatékonyabban kell megszervezni a munkát, tehát lehetőleg jobban kell a pénzt elkölteni. Egy átfogó válságra való reakció keretet dolgozunk ki, és megpróbáljuk a menekültügyi helyzettel kapcsolatban például a tagállamokat összefogni. A második dolog, amit jelenleg tárunk fel, ez pedig az lenne, hogy a lehető legtöbb pénzt próbáljuk meg összeszedni, megpróbáljuk elérni, hogy ne felejtsék el az emberek ezt a válságot, megpróbáljuk kihúzni ezeket az embereket a bajból. A harmadik dolog pedig az, hogy arra kérjük fel a donorokat, hogy lássák el a felelősségüket, de nem csak a hagyományos donorokra gondolok, hanem másokra is, akik felajánlhatnak pénzeszközöket humanitárius célokra az UNHCR-ral kapcsolatban. Ők a legfőbb partnerünk. Az ECHO költségvetése 125 millió körüli a válság kezdete óta. Ezt hozzá kell adni az, ahhoz a pénzhez, amit a fejlesztési főigazgatóság szánt erre a célra ők is nagyon nagy szerepet játszanak ebben a folyamatban, a menekültek segítésében. Egyébként van már egy fact sheetünk a DJ Echo-nak a honlapján, de hát azt kéne már csak elérni, hogy ehhez az emberek hozzá is férhessenek. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Most két percre megadom a szót Fermán asszonynak. Ő szeretett volna pontosítani valamit, és utána pedig a kurdisztáni diplomáciai misszió képviselőjének, és azt hiszem az iraki misszió képviselőjének. Ferman asszony az első. Ja, de der äh, hohen Anzahl der Nos, valóban a menekültek magas száma miatt most tényleg több milliókról beszélünk a közel-keleten, akik elvesztették otthonukat. Mégis vannak bizonyos érzékenyebb csoportok. Például jezitek esetében azt figyeltük meg, a különböző táborok meglátogatásakor, hogy vannak különböző érzékenyebb csoportok ezen a csoporton belül is. Ez nem nem javaslat, hanem egy apró vallási kisebbség, és fontos, hogy a táborokat működtetők és az ellátók is tiszteletben tartsák ezen apró alcsoportoknak is az érzékeny pontjait. Így például elkerülhetjük azt, hogy, hogy, ne, hogy kimaradjanak az integrációból bizonyos hízi csoportok. Remélem, hogy lehetőségünk van arra, hogy itt a mai napon akár erre is kapcsolatot építsünk Köszönöm szépen. Ez nyilvánvalóan így fog majd történni. Kérdésem, hogy a kurdisztáni misszió képviseletében ki van itt? Igen, tessék, megadom önnek a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy alkalmam van ezt a kérdést kommentálni. Az iraki Kurdisztánban három fontos problémánk, kihívásunk van. Az első a védelmi kihívás, a védelmi probléma. 1100 kilométeres a Dással, az iszlám állammal a határunk. A Pesmerga erőknek 2004-től 2004-től kezdve semmilyen plusz segítséget nem kaptunk az iraki hadseregtől. Tehát ez egy védelmi probléma. Aztán ott van a politikai probléma, az iraki központi kormányjal konfliktus alakult ki, Maliki urral. nem megfelelő szakpolitikákat végzett, és ennek eredményeként alakult ki a mai iraki helyzet. Nehezen tudjuk Irakon belüli belügyi problémákat kollektíve megoldani. Azért ütötték fel a fejüket a problémák, mert az iraki alkotmányt amit az irakiak 80%-a megszavazott, ezt nem léptették hatályba, nem valósították meg. A harmadik fontos probléma, humanitárius probléma, 1,8 millió menekült van, illetve a régión belüli menekült. Néhány városban a menekültek többen vannak, mint a helybéliek. Legalább 400 iskolát foglalnak el a menekültek. Ezek az iskolák nem tudták megkezdeni működésüket, mert ott vannak elszállásolva a menekültek, és ez bizony kemény dió a helyi önkormányzatnak. Aztán a központi kormánya a másik is, gondunk is van. Például a tanárok, a kórházi dolgozók a bérét a központi kormány már 10 hónapja nem fizette ki, a költségvetésüket is megvonta a központi kormány. Közben még az iszlám állammal is föl kell vennünk a harcot, pénzünk sincs, védelmi problémánk is van, és ott van 1,8 milliónyi menekült Kurdisztánban csak. Említették az ellenőrző pontokat, illetve hogy a mi védelmi erőink is követtek el jogsértéseket. Kurdok, jezidik, keresztények, más vallásúak is érkeznek hozzánk. Legnagyobb számuk, legnagyobb részben ezek szunniták, de vannak síiták is. Az elmúlt húsz évben ők jöhetek, mehetek, a kurdisztáni régióban békésen éltek együtt ezek a vallások. Irak többi részében ezek az emberek nem tudtak egymás mellett élni békében, Kurdisztánban pedig igen. Ezeket az embereket kell megvédeni a kurdisztáni védelmi erőknek. Tudjuk, hogy az iszlám állam és más terrorista szervezetek megpróbálják destabilizálni a régiót, és ezeket az embereket próbálják, próbálják megtámadni, hogy ne legyen sehol maradásuk Irakon belül. Ami a jezidieket, jezidiket illeti, ők etnikumukra nézve kurdok, és a vallásuk a jezidi, ők az igazi etnikus kurdok, a népünk részei, testvéreink. Singer és más városok környékei vitatott területek, a kurdisztáni, régi, a kurdisztáni régió, illetve a kormány között még nem dölt el, hogy hova tartoznak ezek. A 140-es cikke az alkotmánynak kimondja azt, hogy ezek az emberek önmaguk dönthetnek arról, hogy Irakhoz vagy a kurdisztáni régióhoz kívánnak-e tartozni hogyha ezt valóban megvalósítják, akkor nem is létezik a probléma, hiszen ezek az emberek eldönthetik, hogy hova szeretnének tartozni. Még egy dolog. Kurdisztánban próbáljuk kidolgozni a kurd alkotmányt. Ennek a 38. cikke kimondja, hogy a, a lakosság eldöntheti azt, eldöntheti, hogyha autonómiát kíván magának. Tehát ilyen önrendelkezési joguk van. Elnök, úgy gondolom, hogy az iraki nagykövetség is szeretne pontosítani. Thank you, Madam Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Elsőként hadd köszönjem meg önöknek, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos találkozót, és rávilágítottak egy óriási problémára, amelyel Irakkal is szemben állunk, a válság tükrében és a terrorista cselekmények tükrében, amelyet az IS Irak főkép észak és nyugati részein végez. Ez pedig nagyon sok menekültet telepít ki saját hazájából. Csupán szeretem volna megvilágítani röviden az iraki kormány erőfeszítéseit, amely egy bizot, minisztériumi bizottságot is összeállított, amely napi szintű munkában és együttműködésben van a kormányokkal is, annak érdekében, hogy megoldást tudjanak találni erre az óriási problémára. Tehát napi kapcsolatban dolgozunk együtt. Mi is koordinálunk velük annak érdekében, hogy ezer elhelyező elhelyező épületet tudjunk a rendelkezésükre bocsátani, és segélyezni is tudjuk őket. Való igaz, voltak problémák, problémák például a PRG kormánya, ugyanakkor egy új fázisban vagyunk, úgyhogy próbálunk ebben újabb megoldásokat találni annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjuk az iraki emberek, a kurdok és az arabok érdekeit szolgálni. Egy másik dolog, melyről pár szót szerettem volna ejteni, az, hogy Irak kormánya emellett kapcsolatban van az Európai Unióval, a NATO-val is, annak érdekében, hogy humanitárius segélyt tudjon szervezni az ahol szükséges. Például nincsen megfelelő tapasztalatunk arról, hogy hogyan lehet egy ilyen óriási belső menekült áradatot kezelni. Ezért nagyon hálásak vagyunk az EU-nak és a NATO-nak, illetve minden partnernek és barátnak, akik ebben segítséget nyújtanak. Szó esett már az Ashrafi táborról Irakban, és ennek lakóiról. Több év óta ismételgetjük már a kérdést európai barátaink és mások irányába is, nem csupán az európaiak számára, hogy tudnak-e más, tudnak-e ők is elhelyezni embereket, ugyanis ők Irakban nem nem szívesen látott vendégek, sok problémát okoz az elhelyezésük, de sajnos nagyon kevés választ kaptunk barátainktól arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnának segíteni megoldani ezt a problémás helyzetet. Ezért szerettem volna kihasználni ezt a mostani lehetőséget, hogy felkérjem európai barátainkat, hogy kérjük helyezzenek el ezekből az emberekből néhányat saját országaikban, ugyanis nekünk magunknak már így is túl sok a problémánk, és a jelenlegi problémánk eh, legnagyobbika a hiány. Ezért nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha a kéréseim nem találnak süket fülekre. Köszönöm elnök azt. Szi. Un minuto. Un minuto. Igen. Egy, egy perce van, utána elmennek a, elmennek a tolmácsok. Igen, egy megjegyzésem a, lenne az utolsó észrevételről. föl kell mérni, hogy milyen szükségletekre van szükség, ugyanakkor a humanitárius segélyek, a humanitárius finanszírozás és növelni kell, de azt is meg kell nézni, hogy ezt hogy használjuk fel. Hatékony felhasználásra van szükség, és ezt úgy lehet megtenni, hogyha a civil szervezetet is bevonjuk, és ezt nyomon követjük. Ez egy olyan régió, ahol a civil társadalom nem túl szervezett, és említettük azt, hogy a fejlesztéshez is kell kapcsolódni a fellépésnek, tehát mindenképpen meg kell nézni, hogy a civil társadalmat hogyan vonjuk be. Köszönöm. Sajnos nem hiszem, hogy nem ez az, sajnos nem hiszem, hogy ezen az utolsó alkalom, hogy erről beszéltünk. Nagyon érdekes volt ez a mai ülés. Így kezdtük meg tehát a munkát. Köszönöm a tolmácsoknak is, hogy még túlóráztak egy kicsit. Köszönöm.